Jó napot kívánok mindenkinek, üdvözlök mindenkit itt. Hearing on the impact of the UK's withdrawal. És ma a nyilvános meghallgatáson arról fogunk beszélni, hogy milyen kihatással lesz a Brexitnek a környezetre, közegészségügyre, élelmiszerbiztonságra. Köszönöm szépen, hogy csatlakoztak hozzánk, köszönöm szépen, hogy itt vannak velünk. 2019. március 29-én az Egyesült Királyság elhagyja az Európai Uniót és harmadik országgá válik. Az Egyesült Királyság kilépése egy sor kérdést vet fel, nem utolsó sorban annak a kérdését, hogy milyenek lesznek az Európai Unióra gyakorolt hatásai a kilépésnek. A környezeti problémák jellegükből adódóan határokon átnyúló jellegűek, és ezért gondoskodni kell arról, hogy a Brexit ne legyen káros hatása az uniós környezetre. Emellett oda kell figyelni a különböző standardekre az EU-ban és az Egyesült Királyságban a mai napon. Megpróbáljuk felmérni a Brexit kihatását azokra a területekre, amelyek a szakbizottságunk hatáskörébe tartozik. Azok az információk, melyeket ma szerezünk, továbbítatnak az uniós tárgyalófelekhez, hogy ezt figyelembe lehessen venni akkor, amikor az Egyesült Királysággal tárgyalnak, hogy figyelembe vegyék a Brexit kihatásait, amennyiben ez lehetséges. Ami pedig a meghallgatás módját illeti, minden szakértő 10 percet kap a prezentációra, a prezentációk után pedig a kérdések és válaszok rész következik, a tagok ternek fel kérdéseket. Nagyon várom ezt a mai beszélgetést, és minden további nélkül szeretném megadni a szót az első felszólalónknak, Peter Georg Carlsennek, aki az Adla Foodsnak az, az Európában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az MV szakbizottságnak, hogy megadta a lehetőséget az Adla Foodsnak arra, hogy részt vegyen a meghallgatáson a Brexitről, hogy megbeszéljük a kihatásokat az állapúszhoz hasonló vállalatok számára nagyon fontos ez a téma. Én az európai régióért felelek, korábban az Egyesült Királyságban dolgoztam az Arla így az érmének mindkét oldalát ismerem. Ami az Arla illeti, a biztonságos, fenntartható termékek gyártása tejtermékek gyártása, valamint a legmagasabb szintű élelmiszerbiztonság az, élvezi az elsőbséget. Azóta, hogy elindultunk, még az 1880-as években, még nagyon kis vállalatként. Az élelmiszerbiztonság továbbra is fontos prioritás. A Brexit meglepett bennünket 2016-ban. Az Európai Unió értékeire épít a vállalatunk, valamint a jól működő belső piacra. És nyilván így nem meglepő az sem, ha azt mondom, hogy egy másik eredményt szeretünk volna látni a Brexit esetében. De tiszteletben kell tartanunk az Egyesült Királyság döntését, és keményen kell dolgoznunk azon, hogy a két régió között jók legyenek a kapcsolatok, és hogy közben maradjon az belső piac integritása. És nézzük az Adlafruits vállalatot, elmondom, hogy ennek a, a Brexitnek milyen hatása lesz a mi vállalatunkra. Az Adlafruits egy tejtermékeket gyártó vállalat, hét uniós tagállam, Egyesült Királyság, Németország, Dánia és a Benelux országokban van vállalatunk. A tejminőséget szeretnénk biztosítani, a lehető legmagasabb árat szeretnénk a gazdáinknak kifizetni. A hét, az említett hét országban dolgozó gazdák között oszlik el a pénz. A legtöbb stratégiai döntésünk rájuk vonatkozik. Egy kis európai parlamentünk van a szövetkezetünkben, mi vagyunk a legnagyobb, a negyedik legnagyobb tejtermékeket gyártó vállalat, és a legnagyobb bio termékeket gyártó vállalat a világon. Szigorú minőségi követelményeknek kell eleget tennünk, az uniós jogszabályokat vesszük figyelembe, a tejtermék minősége, állatjólét, élelmiszerbiztonság szabályait is, főleg az Európai Unión belül működünk, de vagyunk az Európai Unión kívül is. A legmagasabb élelmiszerbiztonságot kell garantálnunk, erre épít a vállalatunk. A marha állománytól kezdve a fogyasztóig mindenhol. Az európai régió az összjövedelem 25%-át teszi ki, az Egyesült Királyság Ban 2000, kb. 2500 gazdaság dolgozik az Árla Foodsnak az Egyesült Királyságban. Az Egyesült Királyságban a jövedelm 70%-a csak nem az Egyesült Királyság beli gazdáktól származik, a többi importált tejből készült termékekből. Körülbelül 100, bocsánat, 600 ezer tonnányi tej mozog így az Európai Unió és az Egyesült Királyság között. A kemény Brexit esetében előfordulhat az, hogy 2,5 milliárdnyi tonna tej nem fog az Egyesült Királyság felé áramolni. Ez árt a gazdáknak, a versenyképességünknek a globális piacon, és főleg az Egyesült Királyságban tejárakat is károsan befolyásolja. Annak érdekében a lehető legmagasabb tejárat fizessük meg, és hogy emellett fenntartható ö, munkahelyeink is legyenek, főleg a vidéki területeken. Az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelem létfontosságú. Tiszteletben kell tenni, tartani persze a belső piacot, hiszen ez fontos a saját tejünk szempontjából. Mindaddig, amíg a szabadkereskedelmi megállapodást nem írjuk alá, szükség van egy átmeneti időtartamra, mely megőrzi a lehető legnagyobb mértékben a status quo-t. Az esetleges szabadkereskedelem az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmet tarifák nélkül képzeli el. Ami az élelmiszerbiztonságot illeti, a nem tarifális akadályoknál a kereskedelmet akadályozó tényezőkre gondolunk, az Egyesült Királyságnak figyelme kell vennie a jövőben is az uniós jogszabályokat, állategészségügy, állatgyógyszerek, élelmiszerbiztonság, takarmánybiztonság és higiénia területén. Az első lépéseket az Egyesült Királyság már megtette azért, hogy a visszalépés biztosító törvény alapján megőrizzék az uniós jogszabályokat, hogy az állatjóléti szabályok maradjanak később is az Egyesült Királyság törvényei között. Persze semmi sem zárja ki azt, hogy közben módosítani fogják a jövőben a törvényt. A jelenlegi kormány jelzései nem annyira világosak, de azt látjuk, hogy szeretnék ugyanazt a szintű élelmiszerbiztonságot garantálni, Az az élelmiszer jog területén az uniós jogszabálytól nem akarnak annyira eltérni. Ezért a jelenlegi mechanizmust a jövőbeni szabadkereskedelmi megállapodásba kell, beve, kell bevenni, annak érdekében, hogy az Egyesült Királyság törvényei az uniós jogszabályhoz hasonlóak legyenek. az nyilvánvaló, hogy az Egyesült Királyság fogyasztói ugyanazon dolgok miatt aggódnak, mint a tagállamok fogyasztói. A jelenlegi sztenderdek kevés kockázatot biztosítják azt, hogy kevés kockázat forduljon elő az élelmiszergyártás során. És nem szeretnének ezekből a követelményekből engedni sem a fogyasztók, sem pedig a vállalatok, így az Árláfúc sem. Az Egyesült Királyság és a 27 tagállamai is ugyanolyan, ugyanazt akarják, biztonságos, autentikus ételeket megfelelő jogi kerettel, mely ezt biztosítja. Azt látjuk, hogy az Egyesült Királyság fogyasztói az uniós megközelítés felé orientálódnak inkább, és nem az Egyesült Államok megközelítéséhez. Így valószínűleg a fogyasztói trendek maradnak, csak akkor változnak meg, hogyha alacsonyabb sztenderdeket vezetnek be a brit törvények. Továbbra is odafigyelünk az élelmiszerbiztonság erősítésére és az erőteljes belső piacra, ahol a termékek szabadon áramolnak a határokon. Az Egyesült Királyság nem csak az egyik legnagyobb piacunk, hanem az ö, ö, otthonunk is, és ezért támogatjuk a szabad kereskedelmet a tej és tejtermékek esetében, úgyhogy tiszteletben tartjuk a belső piacot is. A kiinduló pont az, hogy a fogyasztói trendek világosan azt mutatják, hogy mindennek így kell maradnia. Az eltérő követelmények az élelmiszer biztonság területén nem valószínű, hogy előfordulnak, de éppen ezért ezeket a követelményeket egy jövőbeni szabadkereskedelmi megállapodásba is be kell venni. A hard Brexit esetében az infláció is egy kérdés lesz, és ez azt is eredményezheti, hogy 2,7 milliárd tonnányi tej nem fog az Egyesült Királyságba menni, ennek pedig új piacot kell találnunk. Hogyan fogja a gazdákat érinteni ez a helyzet? az Európai Parlament tagjaiként önök döntéshozatalban dolgoznak, önöknek kell a nulla tarifás szabadkeskedelmi egyezményről tárgyalniuk, az elf pedig ugyanaz, hogy tartsuk tiszteletben az élelmiszer biztonsági szabályokat. Köszönöm szépen. Speaker. Köszönöm szépen. Következő hozzászólunk, Sue Davis asszony, aki a WICH nevű szervezetnél stratégiai szakpolitikai tanácsadó. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy meghívást kaptam erre a mai eseményre. A WICH-ről szeretnék néhány szót szólni először is. Mi egy független fogyasztóvédelmi szervezet vagyunk az Egyesült Királyságban. És a különböző a különböző kezdeményezéseiknek a bevételéből tartjuk el magunkat, ezáltal vagyunk függetlenek és politikától mentesek. Körülbelül fél millió tagunk, illetve támogatónk van, mi vagyunk tehát a legnagyobb fogyasztói, fogyasztóvédelmi szervezet az Egyesült Királyságban. Semlegesek vagyunk, de a célunk az, hogy a Brexit-tel kapcsolatban a fogyasztóink számára lehető legpozitívabb alkú szülessen. Ha megengedik, akkor most elkezdem a prezentációt. Nos, először is szeretném elmondani azt, hogy jelenleg hogy állunk, mi a élelmiszerbiztonságra vonatkozó európai jogi keret, aztán arról szeretnék beszélni, hogy a Brexithez milyen kihívások, milyen problémák fűződnek, illetve hogy milyen gondokat kell majd megoldani. Nézzük tehát a jelenlegi jogi keretet. Az Egyesült Királyság Nos, sok válságot élt át az Európai Unió, ami az élelmiszerbiztonság kérdését még fontosabbá tette. Nos, nagyon fontos az, van egy általános élelmiszer jogi rendelet, amelynek az alapelvei fontosak, és reméljük, hogy ezeket a jövőben is használni fogjuk. Nos, egyértelművé teszi, hogy kinek milyen feladatai vannak. És nagyon fontos az, hogy a fogyasztóvédelmi szervezetek is ellássák feladatukat, hogy a fogyasztókat védjék. Nos, nagyon fontos továbbá a kockázatelemzés. A kockázatelemzés az Egyesült Királyságban némileg eltér attól, ahogy más országokban a, ezt elvégzik, Utalnék arra, hogy független elemzés készül az Egyesült Királyságban, tehát tudományos, tudományos bizonyítékok, tudományos tanulmányok alapján készülnek a különböző szakpolitikai döntések, de nem az egyetlen amire a döntéshozók támaszkodhatnak, az etikai kérdések, illetve jóléti kérdések, szociális kérdések is számítanak a döntések meghozatalában, az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatban. Az óvatosság, az elővigyázatosság elve tartozik ide. Nagyon fontos, hogy a közegészségügy legyen a főszerep, és rendkívül fontos az, hogy aktívan védjük az európai fogyasztókat, illetve az Egyesült Királyságbeli fogyasztókat. Nos, létezik egy Európai Uniós hatóság, amely az élelmiszerbiztonsággal foglalkozik. Ez nagyon sokat segített az Európai Unió jogi keretén. Ez egy független ügynökség, amely független tehát az ipartól és a politikai érdekektől, ezt meg kéne tartani valamilyen módon az Egyesült Királyságban. Számos más jogszabály vonatkozik a jogszabályra, például a különböző adalékanyagok, vagy az élelmiszeren megjelenő információkra vonatkozó. Létezik egy olyan, egy olyan rendelet, amely az ellenőrzéseket szabályozza. Itt a tagállamok kialakíthatják a saját megközelítésüket. A DG Sante támogatja ezeket a kezdeményezéseket, és természetesen ellenőrzi, hogy a tagállamok valóban végrehajtják-e az ellenőrzéseket, de az is nagyon fontos, hogy a harmadik országok is ezeket a, ezeket a normákat betartsák. Még van egy másik nagyon fontos, mert vannak még egyéb fontos koordinációs mechanizmusok, például a gyors reagálású testületek, illetve nagyon fontos az, hogy eh, a, az adatokat megfelelően cseréljék az európai tagállamok között, tehát eh, az importokról vonatkozó, de Rotterdamba érkező, vagy az Egyesült Királyságba érkező eh, kikötővárosokba érkező élelmiszerek esetében nagyon fontos, hogy például milyen veszélyes anyagokat találnak ezekben az élelmiszerekben. Aztán még mindig előfordulnak élelmiszer mérgezési problémák, erről is mi hamarabb tájékoztatni kell mindenkit, pontosan tudni kell, hogy pontosan mi okozza a mérgezést, és ezt az információt mi hamarabb el kell jutatni. Azért vannak még olyan kérdések európai szintén is, amelyek nyitottak, például az állatok klónozása. Milyen lehetőségeket kínálhat a Brexit Nos, én nagyon óvatosan eh, közelíteném meg ezt a témát, mert pontosan nem tudjuk, hogy mi lesz a kapcsolat az Egyesült Királyság, illetve eh, az Európai Unió között. Nem tudjuk, hogy megszületik a kereskedelmi megállapodás, és hogy ez milyen egyéb kapcsolatokat tesz majd lehetővé. Nem tudjuk azt sem, hogy eh, a, mekkora rugalmassága lesz majd az Egyesült Királyságnak ahhoz, vagy arra, hogy eltérjen a jelenlegi Európai Uniós jogi kerettől. Nos, nem tudjuk, hogy közös lesz-e az élelmiszer, illetve mezőgazdasági politikánk. Mi hittünk abban, hogy ez jó volt. Az európai fogyasztói szervezetek azt próbálják meg elérni, hogy itt is legyen egy, legyenek, olyan, legyenek olyan ösztönző erők, amelyek segítik a mi munkánkat, akár a kapon kívül is. Vajon el lehet -e érni azt, hogy a mezőgazdasági politika felülvizsgálatokor akár élelmiszerbiztonsági vagy egyéb megfontolások is ismételten előjöjjenek, tehát hogy ismét megvizsgáljuk ezeket, hogy megfelelően működőképesek ezek. Aztán a Beszélnünk kell még az helyi önkormányzatok, illetve regionális önkormányzatok szerepéről. Eddig elég sok nyomás helyezkedett rájuk. Majon hogyan változik ez meg, amikor bonyolultabb lesz majd a kereskedelmi kapcsolat az EU és az Egyesült Királyság között? Nos, azt gondolom, hogy nem nagyobb reformokban kell gondolkozni, mert a jelenlegi keret eléggé működőképes, de szerintem a be nem fejezett dolgokat kéne valamilyen módon lezárni, például a feltüntetett, az élelmiszereken feltüntetett információ, stb. stb. Ezeken a területeken lehetne a fogyasztóvédelmet még növelni, fejleszteni. Aztán így alapszinten mindenképpen meg kéne meg kéne őrizni az Egyesült Királyságban az élelmiszer biztonsághoz, illetve az élelmiszer minőséghez fűződő normákat, európai normákat nyilván arról is beszélni kell, hogy ettől mennyi lehet elterni, és ez mennyire veszélyes. Milyen kihívások vannak előttünk? Három dologról szeretnék beszélni. Az Egyesült Királyság szeretné az összes Európai Uniós törvényt átemelni az Egyesült Királyság törvényeiben, mielőtt elhagyja az, egyes, az Európai Uniót. Nos, azt gondolom, hogy itt vannak olyan operát, operatív kérdések, amiket meg kell mi hamarabb oldani, milyen lesz a kapcsolatunk az EFSA-val például, különböző ellenőrző hálózatokat, hálózatoknak továbbra is részét képezünk-e majd, együttműködünk-e ezekben a terület, ezeken a területeken, az ellenőrzések területén, ezt mi hamarabb tisztázni kell. Egyesült Királyság szintjén a nemzeti kapacitás kiépítése is kérdés, ezt ki kell építeni, és el kéne kerülni az átfedéseket. Aztán az alapjogi kartában és az alapszerződésben vannak olyan alapelvek, amelyek vonatkoznak természetesen az élelmiszerbiztonságba is. Kérdés az, hogy ez, amikor elhagyjuk az EU-t, ez hogyan változik meg. Tehát például az elővigyázatosság elve, vagy az emberi egészség védelmének az elve, vagy a védelem elve, ezeket meg kell valamilyen, valamilyen módon, ezeket át kell emelni az Egyesült Királyság törvényei közé. Nos, az egy, a, egy fehér könyvet adott ki a kormány, amely említi azt, hogy szeretne nagyon jó no, nagyon magas minőségű normákat megtartani, de hát olyan országokkal is fogunk kereskedni, ahol ezek a normák nem olyan magas szintűek. Ott van például az Egyesült Államok, minden ötödik amerikai Egyesült Államokbeli állampolgár elszenved valamilyen típusú ételmérgezést eh, évente. Az Egyesült eh, Királyságban ez minden hatodik polgárra igaz. Aztán fontos még az is, hogy eh, milyen termelési módszereket tudunk elfogadni a jövőben. Nem csak biztonsági szempontból érdekes ez, hanem egyéb szempontból is, tehát fontos az, hogy legyenek alternatívák, illetve hogy tudjunk dönteni. Aztán Péter utalt a hozzáférésre, és arra, hogy mi az, amit ki tudunk fizetni. Jó lenne, hogyha egy igazán rugalmas, problémamentes, szabad kereskedelmet tudnák megoldani, illetve arra is gondolni, hogy ennek milyen hatása lesz a fogyasztókra, illetve az élelmiszer láncra általánosságban. Vajon ettől nem nő -e meg a csaló aránya. Milyen prioritásokat kell még a jövőben megtárgyalni? Nagyon fontos, hogy a fogyasztók legyenek a tárgyalások középpontjában mindkét fél részéről, és ezért fontos az, hogy együtt működjünk a különböző európai fogyasztóvédelmi szervezetekkel, hogy ezt elérjük. Nagyon fontos, hogy magas szintűek, jó színvonalak legyenek a normáink, tehát megvédjük az Egyesült Királyságbeli és az EU-s fogyasztókat is. Az is nagyon fontos, hogy a jogi keret megerősödjön, tehát végrehajtsák ezeket a jogszabályokat, legyenek megfelelő ellenőrzések, hogyha lehet, akkor akár szigorítani is lehetne a jelenlegi jogszabályokat. Aztán mi hamarabb tisztázni kell azt, hogy a jövőben mennyire tudunk együttműködni az EU-val, például a szakértők közötti együttműködés, vagy a kockázatelemzés, ez mind nagyon fontos. Illetve ez nemzetközi porondon is nagyon fontos, például a Codex Alimentarius bizottsággal együttműködünk-e, vagy hogyan fogunk együttműködni az EU-val a WHO-n belül. Ez azért is fontos, mert a nemz- a, mert az egész világon összefügg az élelmiszer Eh, ellátási lánc, ez egy globalizált eh, iparág, eh, úgyhogy erről mindenképpen gondolkodni kell. Köszönöm szépen, ennyi szerettem volna mondani, és várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen. Most pedig a kérdések következnek, bárki föltehet kérdést, spontán hozzászólások, és aztán a szakértőink válaszolnak a kérdésekre. Mr. Taylor, you were the quickest. Taylor úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a két vendégünknek is az érdekes hozzájárulást. Carlson úrtól szeretnék kérdezni. A hard Brexit esetében valószínűleg a VTO szabályokat kell majd alkalmazni a tejtermékekre. Carlson úr véleménye szerint milyen kihatással lesz ennek a 27-ek gazdaságaira, főleg az ír gazdaságokra, hiszen az exportokhoz az Egyesült Királyság Írországot használná. Vannak-e tervek a hard Brexitre, hogy ezzel sikerüljön megküzdeni? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Következzen két-három kérdés. Bérda asszony, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a két vendégünknek a felszólalást. Egy sor kérdésem van, hát egész nap kérdéseket tudnék itt most feltenni, de az idő rövidsége miatt ez nem lehet. Az Arla Foods-tól hallottuk, hogy főleg az Egyesült Királyságba érkeznek a tejtermékek. Mutatta az egyik szlájdon egy kisgyerek fényképét, gyerektejet is készítünk az Egyesült Királyságban, vagy azt behozzuk. És ha vannak gyárak, ilyen gyárak az Egyesült Királyságban, ezek vajon az Unióba exportálnak-e? És lehet-e biztosítani ezek megfelelő leszállítását, időben történő leszállítását? Mi történik a határokon? Van-e egyáltalán elegendő tehergépjármű, hogy Doveren Kalén keresztül Európába szállítsák a tejet, vagy vissza. A fogyasztóvédelem erős évek óta az Egyesült Királyságban, ezt köszönjük. Akkor, amikor a kormányjal tárgyaltak, milyen biztosítékokat kaptak tőlük, az élelmiszerek védelmével kapcsolatban, címkézésével kapcsolatban, és mit tervez a kormány, milyen gyors lépéseket kell megtenni, ha már nem vagyunk az unió részesei. Milyen sok időbe telik a szabályozói testületeket felállítanunk. Köszönöm szépen. Rendben van. Brennan úr. Köszönöm szépen. Mindkét vendégünktől kérdeznék. Az Egyesült Királyságban nagyon sokan élnek, az egyik legnagyobb lakosságú, lélekszámú ország, uniós ország. És az élelmiszer tájkép vegyes lesz, több lehetség, több lehetőségünk van. Előfordulhat az, hogy az Egyesült Királyságban marad a nagyon jó minőség, a nagyon szigorú szabályok mellett. Azok, akik alacsony jövedelműek, azoknak nem lesz más, nem lesz más választásuk, csak az, hogy az alacsonyabb áru termékeket fogják választani ezért eh, majd az Egyesült Királyságot elárasztja az olcsó Európai Uniós eh, import. Ez is volt a konzervatív pártok egyik aggája, hogy elárasztja a piacot az olcsó étel, az olcsó élelmiszer. Tudjuk, hogy az olcsó élelmiszer eh, nem mindig tesz eleget a szigorú követelményeknek, nem mindig tápláló, és a valós veszély az, hogy a gyártási körülmények nem elég biztonságosak, és ezért következnek be a megbetegedések, stb. Önöktől kérdezem, hogy ez valós forgatókönyv-e? Nyilván nem mindenki fog olcsó élelmiszert vásárolni az Egyesült Királyságban, de mindig lesznek olyanok, akiknek nincs más választása, és olcsó élelmiszereket vásárolhatnak, majd a veszélyeivel együtt, amelyekről most beszéltem. Egyetértenek ezzel. Köszönöm szépen. Akkor most a panelistáinkhoz fordulok, ki szeretne először válaszolni. Yes, uh, let me try and address uh, the, the first question. Az első kérdésre próbálok meg válaszolni. A hard Brexit esetén, mint ahogy említettem az előbb, az Egyesült Királyságnak deficites lesz a tejtermelése mind a gazdaságokban, mind pedig az ellátási láncban. A termelés kb. 20%-kal csökken, azaz nagymértékben függeni fog a különböző tejtermékek importjától. Természetesen az Írországa való kapcsolat nagyon fontos a termékek beengedése szempontjából. Egy sor alkalommal azt mondták nekem az Egyesült Királyságban, hogy kérjük meg a gazdákat, hogy te, termeljenek több tejet, 25%-kal többet. De az a helyzet, hogy nincs meg ez a megfelelő termelési kapacitás. Ezt ki kell építeni. És ezért mondjuk azt, hogy fogyasztói szemszögből időigényes lesz a dolog, ha már csak azt nézzük, hogy termelői kapacitásokat kell létrehozni. Egy sor forgatókönyvet vizsgálunk, biztos vagyok abban, hogy a kollégáink ugyanezt teszik az ágazatban, de elég nehéz eh, feltérképezni a mozgásokat a bizonytalanság miatt. Nagy beruházásokat az Egyesült Királyságban senki sem fog eszközölni, mindaddig, amíg nem tudja, hogy lesznek-e tarifális akadályok, vagy nem. Feltetek egy kérdést a gyerektejre, tápszerre, mm, eh, bibiéterre. A gyerektejjel kapcsolatban mm, azt kell elmondanom, hogy az Egyesült Királyságban mi ilyet nem gyártunk, talán a versenytársaink. Viszont éppen ezért importálni kell ezt az Egyesült Királyságban. Utolsó kérdés, ha válaszolhatok erre most, hogy én beszélek, azt mondanám, hogy fennáll a tényleges veszélye annak, hogy az Egyesült Királyságban a fogyasztók és a kiskereskedők megpróbálnak javítani az élmiszer követelményeken. Azt láttam a kiskereskedőknél is, hogy differenciálnak a piacon. Megengedhető áru termékeket próbálnak biztosítani de jobb minőségben. Nyilván abban az esetben, ha a tejtermékek hiányoznak az Egyesült Királyságból és infláció alakul ki, előfordulhat az, hogy a piacra olcsóbb termékek kerülnek be. Ezért létfontosságú az, hogy az élelmiszerbiztonsági követelmények mindenhol ugyanazok legyenek, hogy mindenki ugyanazoknak a szabályoknak megfelelve ügyeljen a fogyasztókra. Az utolsó két kérdésre válaszolnék, a standardek, valamint a fogyasztóvédelmi kérdések. Az, hogy a kormány adott-e bármiféle biztosítékot, garanciát, Hát a kormány mostanáig csak általánosan nyilatkozott, azt mondta, hogy a fogyasztóvédelmet nem kívánja gyengíteni, és szeretné a meglévő szabályokat, követelményeket megőrizni, viszont részletekben még nem beszéltük meg, hogy ez mit fog jelenteni. Ezért hangsúlyoznám, hogy nagyon fontos az, hogy prioritást jelentsen az élelmiszerbiztonság, valamint a fogyasztó kérdése az uniós kilépéssel kapcsolatos törvénytervezet, amely az alsó felsőházba kerül később, azt a cél szolgálja, hogy az uniós jogszabályokat Egyesült Királyság beli törvényekké tegyük. Ezek a kérdések mind az unióhoz fűződő kapcsolatunkat mutatják, de még nem döntöttünk, hogy az a követelmények maradnak, hogy egy tudományos bizottság fog ezekről dönteni, együttműködünk-e az EFSA-val. Ezeket a kérdéseket még tisztázni kell, még pedig a lehető leghamarabb, és tisztázni kell azt is, hogy hogy, hogy fog kinézni az együttműködés. Ami pedig az alacsony, gyenge követelményeket illeti, gondoskodnunk kell arról, hogy ez ne forduljon elő. Egyébként az Egyesült Királyságban az élelmiszer ár, főleg a, az árfolyam miatt elkezdett felfele mozdulni. És azt is látjuk, hogy az élelmiszerek ára növekszik. De azért döntenünk kell, vannak olyan kérdések, amelyek jogi minimumot jelentenek, ez nem fogyasztói választás, nem, itt az élelmiszerek biztonságáról van szó, azért, hogy az ember tudja, hogy mi is pontosan az, amit vásárol. Tehát nem csak jóléti sztenderdekről van itt szó. az, az ár egy agályt jelentő kérdésé válik, akkor nem lehet majd kompromisszumot kötni annak ügyében. És az sem lehet, hogy a szupermarketek azt mondják, hogy nekik saját követelményeik vannak. Nem, minimum követelményekre van szükség, mely mindenkire vonatkozik. De hát ezt az Egyesült Királyság törvényeibe is le kell fektetni. Ha az árak növekedni fognak, az még nem jelenti azt, hogy az emberek nem szeretnének jó minőségű élelmiszereket. Láthatjuk a diszkontboltokban is vannak jó minőségű árak, jó minőségű termékek olcsóbb árakon. A kormánynak gondoskodnia kell arról, hogy megfelelőek legyenek az ellenőrzések. Azért, hogy amennyiben növekszenek az árak, attól még a minőség ne gyengüljön. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, Görling asszony? Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Peter, ahhoz kapcsolatban, amit említett, és egyértelművé tette, hogy a 27 tagú Európai Unióban milyen érdekei vannak a teiparnak. Kérdésem, hogy Bárnyi úr vezetése alá tartozó 50-es cikk bizottságon belül milyen munkát végeznek, és itt ugye nagyon jó lenne, hogyha nem, lenne, nem alakulna ki helyzet. Elképzelhető, hogy inflációhoz vezethet majd vezethet majd a Brexit, illetve hogy ezzel párhuzamosan defláció következik be a kontinensen és Írországban? Hogyan értetheti meg magát ezzel kapcsolatban az önök szervezete? A másik dolog az ír határ Kérdése, hát én erről nagyon sokat hallok. Jó lenne, hogyha jobban megismernénk, hogy 27 tagú EU-nak milyen érdekei vannak. Nagyon fontos az, hogy megoldást találjunk. Gondolom, hogy is nagyon kíváncsi arra, hogy hogyan lehet elérni ezt a fajta megoldást, illetve kérdezem, hogy van-e javaslat ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehetne megoldást elérni. Köszönöm, egyéb kérdések? Jó, akkor szakértőink következnek. Igen. Azt hiszem elfelejtettem válaszolni egy kérdése. Mi történik majd Káléban? Elnézést, hogy erre elfejtettem válaszolni. Körülbelül 6500 konténer megy Írországból az Egyesült királyságban, mi az Írország, mi Írországban vizsgáltuk ezt a kérdést, nem Kaléban. Nagyon fontos az, hogy nagyon hatékonyak legyenek a fogyasztói ellenőrzéseink, hogy ne alakuljanak ki hosszú kamionsorok a határon. Úgyhogy ez tényleg probléma, azt meg kell oldani, próbálunk együttműködni különböző partnerekkel, harmadik országok beli partnerekkel, hogy ezt hatékonyan meg tudjuk oldani. Legutóbbi kérdés. Hogyan próbáljuk az érdekeinket képviselni, hát Brexit esetén, hogy hogyha WTO alapon alakítunk ki vámokat, Na hát ez az egyik szélsőséges lehetőség, amikor a WTO vámtarifák az importokat ellehetetlenítik. Ezen el kell gondolkodni, és ez biztos, hogy ennek nagyon komoly hatása lesz. Természetesen foglalkozunk ezzel. Ugye elképzelhető, hogy a 27 tagú EU-ban valahogyan majd a tejet szállítani kell, és elképzelhető, elképzelhető hogy egyéb piacokra kerül ez majd. Nagyon sok kormányjal, egyéb testülettel, szervezettel, egyesülettel egyeztetünk ez ügyben. Ennek milyen hatása lehet, milyen, mit lehet, hogyan lehet a problémát megoldani majd. az orosz embargót valamilyen módon túléltük, de gondolkodjunk el azon, hogy hogyan lehet megváltoztatni a gazdák szempontjából a termelési kapacitás. Az ír kérdés egy nagyon bonyolult kérdés. Nem tudok erre választ adni sajnos. Nem tudom, mi lehet az igazi megoldás, de az biztos, hogy az Egyesült Királyság nagyon függ az ír importtól, cheddar sajt, de más termékek esetében is. Mindenképpen meg kell találni a megoldást Sajnos azt viszont nem tudom megmondani, hogy mi lehetne a legjobb megoldás. Köszönöm. Anything else to add to these questions or these answers? Még valaki esetleg szeretné kérdést feltenni? Ha nem, akkor szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek, akik az első panelben voltak velünk. Természetesen meghallgathatják a ülés hátralévő részét, jön a következő téma ez pedig nem más, mint a környezet. Charlotte Burns asszony következik a Sheffield Egyetemről, kérem, hogy tartsa meg a hozzászólását. Um, and thank you for inviting me here today. Um, the... Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást. A Brexit hatásait vizsgáló hála, akadémiai hálózat tagja vagyok. Az Egyesült Királyságban vizsgáljuk azt, hogy milyen hatásai lesznek a Brexitnek az uniós környezetvédelmi politikára egyelőre. A gazdasági és kutatási tanács finanszíroz bennünket. Ha olyan kérdéseket tesznek fel, amelyekre ma nem tudok válaszolni, akkor a kérdést továbbíthatom a hálózat tagjainak. Mit is szeretnék most? E az uniós környezetvédelmi politika létrehozásának az okairól szeretnék beszélni. Itt három dologról van szó, angolul mind a három ok elvel kezdődik. Environment Expertise economy. A Brexit tárgyások második szakaszában szeretnénk erre összpontosítani. Az okok közül az első környezetvédelmi. Bill Clinton-t idézve megkérdezném, hogy vajon a környezet a buta. Nem. A lényeg az, hogy határokon átnyúló kihatásai vannak. Az Egyesült Királyság volt a szennyező Európában az 1970-es években. Alacsony volt a, rossz volt a levegő minősége a szél, illetve a bányászat miatt. Egyébként eh, hasonló a helyzet Kanadában is. Az e- erőművek esetében, szín erőművek környékén. Ami a ö, szennyvíz elvezetést illeti, az északi és az ír tengerbe vezették ezeket a csöveket, hosszú csöveket építettünk. Meg kell beszélnünk, hogy a hatákon átnyúló szennyezést hogyan kezeljük, hiszen az Egyesült Királyságban előforduló szennyezésnek uniós kihatásai vannak, európai kihatásai. A környezetvédelmi civil szervezetek aggódnak a Brexit hatásai miatt. Az Egyesült Királyságban nem igazán lehetünk büszkék a környezetvédelmünkre. A 70-es évek óta azok az eredmények, amelyeket elértünk ezen a téren, az uniós tagságunknak tudhatóak be. Tehát Brüsszelben és Strasbourgban a döntések pozitív kihatással voltak ránk. A lényeg az, hogy az Egyesült Királyság további döntései ne legyenek káros hatással az uniós régiókra. Az Egyesült Királyságot továbbra is kötni kell a meglévő uniós szabályokhoz. Ha a második okot nézem, expertise, azaz szakértelem, tudatában vagyunk annak, hogy mennyire bonyolult összetett az ökoszisztéma, és keveset tudunk arról, hogy a saját magatartásainknak, viselkedésünknek még hatása van a környezetre. Az erőforrásokat össze kell fogni, hogy meghatározzuk, hogy egy ökoszisztéma hatásai máshol is mutatkoznak. Ha például ö, azt nézzük, hogy Németországban egy bizonyos régióban csökkentek a ö, rovarállományok, és ezek sokfélesége, azt kell megnéznünk, hogy hasonló, máshol elhelyezkedő uniós régiókban is mutatkozik ez. Meg kell osztanunk egymással az adatokat csak így, és a szakértelmet, csak így érthetjük meg az emberi magatartás környezetre gyakorolt hatását. Az uniónak van egy platformja is, erre az eszmecserére. És az Egyesült Királyság úgy tűnik, hogy egyelőre együtt működik az EU-val, remélhetőleg ez folytatódik is, ez az együttműködés a jövőben is folytatódik. A harmadik E, economic, azaz gazdasági jog, a környezetvédelmi szakpolitika fő célja annak idején gazdasági ok volt minden tagállamnak ugyanazon szabályoknak kellett eleget tennie. Itt az Európai Parlamentben az ENVI szakbizottság még annak idején az együttdöntési folyamat egyik legnagyobb partnere volt, hiszen az egységes belső piaci címszó alatt fogadtak el nagyon sok szabályt. Az Egyesült Királyságnak ugyanaz szabályokat kellett betartani a múltban, de a jövőben is, ha kereskedni szeretne az EU-val. Rövid távon, mivel ugyanazok a szabályok vonatkoznak ránk, a párhuzamos jogszabályok azt jelentik, hogy nagyjából ugyanaz lesz a helyzet, de előfordulhat, hogy változik hosszú távon. Jó lenne a környezetvédelmi uniós jogszabályokat eh, a tárgyalások során átvenni az Egyesült Királyság. Ami pedig eh, a versenyképességgel és belső piacra kapcsolatos szabályokat illeti, ezeknél is eh, vannak bizonyos szabályok, amelyek relevánsak. Például például a földhasználatról szóló szabályok. Ami pedig a környezetvédelmi szabályokat illeti, gazdasági szempontból és ökoszisztémával kapcsolatos okokból kifolyólag is észszerű lenne ugyanazokat a szabályokat alkalmaznunk. És van itt még néhány pont, amelyre érdemes lenne kitérnem. Az egyik egy jogi megfontolás. Az uniós jog világosabb és hosszabb távra vonatkozik, mint az Egyesült Királyság környezeti joga, vagy a nemzetközi környezeti jog. Az Egyesült Királyságban sokat mondjuk azt, hogy a nemzetközi környezeti jog tágabb keretet jelent, és a Brexit utáni helyzetben az Egyesült Királyság erre hivatkozhat. Emlékeztetnék arra, hogy a nemzetközi jog ott azért nem tartatják be annyira szigorúan, mint az uniós jogszabályokat, és az uniós jogszabályoknak szigorúbbak a követelményei is. Éppen ezért vagyunk szkeptikusak. A másik dolog, amiről beszélni szeretnék, az az éghajlatváltozás. Az Egyesült Királyság hagyományosan vezető szerepet töltött be ebben a kérdésben a múltban. A bizottság az elmúlt napokban a kibocsátási rendszert kezdte el vizsgálni a Brexit utáni helyzetre vonatkozóan. De ha az Egyesült Királyság nem lesz az ETS rendszer része, akkor feltemetik az a kérdés, hogy mi lesz például a karbonárral. Az európai döntéshozóknak is aggódnia kell emiatt, hiszen ez mind kihatással lesz arra, hogy a Párizsi nyilatkozatban vállalt kötelezettségeinknek hogyan teszünk eleget. Továbbá, az Egyesült Királyság mivel vezető szerepet töltött be ezen a téren, a nemzetközi tárgyalásokban és a diplomáciai tárgyalások során is egy vezető volt, és ezt kedvezően kedvezőnek ítélte meg az Európai Unió. Ezt a diplomáciai szakértelmet kellene hasznosítani a jövőben is. Harmadsorban pedig a tanácson belül az egyensúlyozás. Az éghajlatváltozással és a mezőgazdasággal kapcsolatban a környezeti szempontból ambiciózusak voltunk, fennáll azonban annak a veszélye, hogy a tanácsban a parlament elveszti partnerét, ha az Egyesült Királyság kivonul. Végezetül a helyzet alakulása, majd Petrik fog erről beszélni, de azt elmondom, hogy az Egyesült Királyságban különböző értekezleteken részt vettem, és újra és újra felbukkant az a kérdés, hogy a Brexit folyamatok során el fogják felejteni a környezetvédelmi kérdéseket. Az Európai Parlament tehát kérem, pontosan azért, mert még asszisztensként kezdtem én is itt a munkámat évekkel ezelőtt, hogy számoltass el a másik két intézményt a környezeti kérdésekkel kapcsolatban. Az Brexitnek kihatása lesz erre, és kérném önöket, hogy ügyeljenek arra, hogy a környezetvédelem az 50. cikk tárgyalások során ne kerüljön ki a napi rendről. Köszönöm szépen a következő felszólalónk Patrick Casement. You have the floor. Good afternoon, and thank Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást, hogy előadást tarthassak a mai nap. Én arról szeretnék beszélni, hogy az a nem kormányzati szerveket tömörítő észak-ír testület számára mit jelent majd a Brexit. Illetve szeretnék beszélni arról is, hogy az ír köztársaságban milyen hatások érzékelhetők majd. Tehát teljes Írorsz, az, Ír, az Ír sziget teljes területéről szeretnék majd beszélni, vajon milyen negatív hatása lesz majd a kemény Brexitne, Brexitnek a környezetre. Nos, a különböző környezetvédelmi munkáknak egyik legkomolyabb finanszírozója az EU volt az elmúlt években, illetve társ garantor, a garanciák egyik adója volt az EU eddig, az eddig BNS, illetve eddig is, és ilyen szempontból nagyon fontos az, hogy a, a, a nagypénteki megállapodást végre lehessen hajtani. Nagyon örülünk annak, hogy az Európai Parlament az októberi ellásfoglalásában elismerte, hogy az eddigi együttműködési területeket meg kell tartani a Brexit után és Ilyen szempontból nagyon örülnénk annak, hogy a továbbiakban is támogatnának minket abban, hogy hangsúlyozzák a környezetvédelmi együttműködés fontosságát. Ugye ez környezetvédelmi szempontból is fontos, illetve a környezetvédelmi dömping elkerülése véget is. Tudom, hogy önök már megkapták a azt a, tanul, azt a tanulmányt, amit mi jutatunk el önöknek, remélem is olvasták. Tehát ez a, ez a tanulmány arról szól, hogy részletesen milyen hatással lesz a hard Brexit. Arra vonatkozóan részletes információt juttattunk el önökhöz, tehát, hogy a környezetre milyen hatással lenne a hard Brexit. Nos, mindenképpen beszélni kell a határon átnyúló környezetvédelmi együttműködésről a, a nagypénteki megállapodás fényében. Tehát rendkívül fontos az, hogy az Európai Uniós jogszabályok és finanszírozás a továbbiakban is azt tudja nyújtani az, az érintett régiónak, mint eddig. A levegő, a víz, állatvilágunk és növényvilágunk, a környezetvédelmi problémáink is közösek eh, az Ír-szigeten, illetve az Ír-sziget körüli tengerekben. Ezáltal tehát úgy gondolom, hogy egyetlen földrajzi egységként kéne kezelni ezt a régiót. Hogyha megőrizzük a határon átnyúli, átnyúló együttműködés, illetve fellépünk a tisztességtelen versennyel szemben környezetvédelmi területeken, akkor ezt csak úgy tudjuk elérni, hogyha a leg harmonikusabb a jogi keret, vagy legjobban harmonizáljuk a jogi keretet Írország, illetve az Egyesült Királyság között. Úgy véljük, hogy megfelelő mechanizmusokat kell kidolgozni arra vonatkozóan, hogy tudjuk garantálni egy hasonló szintű egy hasonló szintű környezetvédelmet Észak-Írországban, mint ami az Európai Unióban most létezik. Még egy dolog, tudván, hogy az Egyesült Unió, az, az, az Európai Uniós intézeteknek, eh, intézményeknek milyen fontos szerepe van a civil szervezetek támogatásában, illetve ezeknek az érdekekben, a polgárok érdekeinek eh, a megvédésében. Eh, ezért nagyon fontos az, hogy ez a védelem megmaradjon a Brexit után is. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani, és várom a válaszokat. Köszönöm szépen. Most kérdéseket lehet föltenni. Kérem jelezze az, aki szeretne valamit kérdezni. Childers asszony, parancsoljon. Um, yes, um, this is a very interesting news. Köszönöm szépen, nagyon érdekes ez a mai ülés. Készment úr, Ön szerint mit lehet tenni annak érdekében, hogy elkerüljünk egy nem kívánatos helyzetet? Tehát környezetvédelmi szempontból vannak olyan struktúrák, amelyek fölbomlanának a Brexit miatt? illetve vannak -e olyan szervezetek, amelyek segítenének megőrizni a, megelőzni a hard Brexitet. Tudom, hogy Észak-Írország nagyon aktív ilyen szempontból, erről mit tud elmondani. Köszönöm, megjelenész asszony. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, hogy felteltem ezt a kérdést. Lehet, hogy nem lesz egyszerű a kérdés, de szerintem jó lenne, hogyha kolléganő első kérdésére részletesebb eh, választ kaphatnánk. Ugye a eh, nagypénteki megállapodásról volt szó. Az AFKO-ban egyébként három témát is tárgyaltunk eh, a Brexit ír témában. Környezetvédelmi szempontból tehát jó lenne, hogyha azt egyértelművé tennénk, hogy a nagypénteki megállapodás, illetve a határon átnyúló együttműködés nagyon fontos. Sokakat aggaszt a környezetvédelem helyzete. Jó lenne, hogyha nagyobb, vagy fontosabb prioritásként kezelnénk a környezetet, mert eddig a Brexitben ez nem dominált, a Brexit tárgyalásokban ez nem dominált. Nagyon félünk, hogy mi lesz a környezettel a Brexit után. Önök szerint mi lehet a megoldás, vagy mik lehetnek a megoldások? Nyilván nyomon kísérik a tárgyalások alakulását mi az, ami segíthet minket ennek a közvitának a lefolytatásban. Köszönöm, Taylor úr! Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm a hozzászólóknak, köszönöm a szakértőinknek is. A következő Strasburgi plenárison egy Brexit állásfoglalásról kell szavaznunk kimondjuk azt, hogy az 50. cikkről szóló tárgyalások esetében nem volt túl nagy haladás, emiatt nem lehet elkezdeni a kereskedelmi tárgyalásokat, vagy ezt fogjuk kimondani, vagy pedig azt fogjuk el kimondani, hogy megfelelően haladnak a tárgyalások, ezért útmutatásra van szükség a tárgyalások folytatására. Hogyha B verzió érvényesül, akkor kérdezném, hogy hogyan lehet az EU környezetét jobban megvédeni, határon átnyúló jelleggel is, függ, tudván, hogy itt vízről, levegőről, illetve állatok élőhelyéről van szó. Elképzelhető az is, az is, az is élhető vagy megvalósítható opció, hogy a jelenleg európai normák érvényesülnek majd a Brexit után is. Hogyan lehet azt elérni, hogy a EU-s kereskedelmnek hogy az EU-s kereskedelem ne szenvedje meg azt, hogy a, Brek, hogy a Brexit után az Egyesült Királyságban gyengébbek a normák. Hogyan lehet azt elérni, Ez az utolsó kérdésem, hogy az Európai Bíróság joghatósága, joghatóságának megszűnése ne legyen káros hatása. Köszönöm szépen, most halljuk a válaszokat, ki lesz az első. Köszönöm a kérdést. Az új struktúrák, új szervezetek kérdése. Úgy vélem, hogy Észak-Írországon belül létre kell hozni mindenképpen egy új struktúrát, hogy biztosítsuk azt, hogy a környezeti igazgatást tudjuk folytatni. Észak-Írországban ez a típusú irányítás sokkal gyengébb, mint az Egyesült Királyság többi részén, úgyhogy ez egy, ez egy kiváló lehetőség, ezt meg kell ragadni, meg tudjuk ezt valósítani szerintem. Kicsit aggódunk, hogy ez hogyan fog megoldódni. Nem vagyunk, nem vagyunk arról híresek, hogy túl jól lenne nálunk a környezetvédelmi irányítás. A másik kérdésére nem igazán tudok válaszolni, de az biztos, hogy vannak már most is határon átnyúló szervezeténk, a LAX ügynökség, Aztán természetesen minden attól függ, hogy eh, hogy alakulnak a tárgyalások, milyen megállapodás születik, de nincs bizonyosság azzal, eh, de egyértelmű, hogy, eh, hogy jelenleg a környezetet nem kezelik eléggé prioritásként. Egyébként arról is beszélnünk kell, hogy mind a két szilok esetében, tehát vizes terület esetében nem egyértelmű, hogy hol, hol helyezkedik el a határ az Egyesült Királyság, tehát Észak-Írország és Írország között. Már évek óta megoldandó probléma ez. Ugye egyrészt ez környezetvédelmi szempontból kérdéses. Gyakorlatilag egyáltalán nem tudunk lépni környezetvédelmi szempontból ezeken a rendkívüli értékes területeken, mert nincs bizonyosság, nem tudjuk, hogy közigazgatásilag hova tartoznak ezek a területek. Tehát az észak-írországi új struktúrákról is beszélni kell, de az is nagyon fontos, hogy a már meglévő struktúrák működőképesek legyenek a jövőben is. Aztán nagypénteki megállapodás, itt a környezetvédelem szintén nem prioritásként szerepelt, még a politikai és a szociális, illetve közösségi szempontokat sem volt könnyű megvalósítani, de az elmúlt években érdekes módon a környezetvédelmi együttműködés egyre növekvő szerepet kapott, egyre több projekt indult el, részben azért, mert az Európai Unió segít nekünk a finanszírozásban. A béke megállapodásból is származik finanszírozás, illetve van egy külön Európai Uniós alap erre, ala, avagy az Interreg és a LIFE programok is nagyon komoly összegeket jutatnak el ezek, ezen pro- programok vagy projektek számára. Nyilvánvalóan Brexit után ezekre az alapokra már nem számíthatunk, és ez hatással lesz a környezetvédelmi együttműködésre is, illetve hogy hogyan lehetne a határtól északra és, és délre a környezetet védeni. Megginis asszonynal egyetértek, eddig nem kezeltük prioritásként a környezetet, éppen ezért szeretünk volna nagyon eljönni ide a mai napon, hogy tudatosítsuk önökben ezt a problémát, ez egy nagyon fontos kérdés. A környezetvédelem mindenkire hatás, vagy a környezet mindenkire hatással van arra, hogy tiszta a levegő, tiszta-e az ivóvíz. Nagyon, nagyon értékelem, hogy önök napirendre tűzték ezt a kérdést. Nézzük a megoldási lehetőségeket. Nem könnyű, mindannyian ezzel küzdködünk, hogy ezt megoldjuk. A határ probléma egy megoldhatatlan ügynek tűnik, Szeretnénk egy puha határt létrehozni, akkor is, hogyha az Egyesült Királyság kilép, de hát az Európai Unióból is kilép az Egyesült Királyság, a Vámunióból és a gazdasági térségből is. Ez egy nagyon-nagyon súlyos problémát fog kreálni, amit ki tudja, hogy lehet megoldani. Úgyhogy ennek, érdeki, ennek az a következménye, az, hogy valahol lesz majd egy komoly határ, valószínűleg Írországban, és ennek hatása lesz sok mindenre, és az egész biztos, hogy a környezetre ez negatív hatással lesz. Thank you. Um, so I'll address Mr. Taylor's question. Taylor asszony kérdésére szeretnék válaszolni azzal kapcsolatban, hogy milyen modellt lehetne alkalmazni. Meg kell nézni azt, hogy mi az, ami administratív szempontból és környezetvédelmi szempontból ö, lenne, és meg kell nézni azt, hogy mi az, ami lehetséges. A hatékonyságot és a környezetvédelmi, környezeti preferenciákat figyelembe véve az Egyesült Királyságnak az uniós jogszabályokat kellene a jövőben is végrehajtania, de hát ez nem valószínű tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság nem akar a, az Európai Bíróság hatája alá tartozni. Tehát valamilyen megállapodásra szükség lesz kölcsönös elismerés követelmények tekintetében vagy valamilyen más testületet létre kell hozni, amely lehetővé tenné az Európai Unió számára, hogy kötelezze az európai, ö, bocsánat, az Egyesült Királyságot az uniós jogszabályok végrehajtására, vagy a követelmények végrehajtására. Ez lesz majd valószínűleg, ha a tárgyalások úgy haladnak, ahogy jelenleg mennek egyelőre helyzet alakult ki, állnak a tárgyalások. Just, just to add to that. És kiegészíteném az elhangzottakat a következőkkel. Taylor asszony a kereskedelmi megállapodásokról és ezek kötező hatájáról kérdezett. Tudatában vagyunk annak, hogy a környezetvédelmi uniós jogszabályok, főleg a habitat irányelv, valamint a víz keretirányelv, valamint a környezeti hatásvizsgálatokról szóló irányelv nem vonatkozik például az EU norvég megállapodásra, tehát előfordulhat az is, hogy az Egyesült Királysággal is ilyen megállapodás alakul ki, mert a kereskedelmet nem fogja érinteni mi azt szeretnénk, hogy bármiféle kötező hatály megállapodásunk lesz, szabadkereskedelmi, maradjanak ezek az uniós környezetvédelmi szabályok is a jövőben. Köszönöm szépen. Van-e további kérdés? Pierre asszony. Igen, köszönöm szépen. Említettek valamit, amit én is szeretem volna a betartatási mechanizmusokkal kapcsolatban megemlíteni. Professzor úr a nemzetközi jog betartatásáról is beszélt. Nyilván, ha kilépünk Egyébként én nem vagyok semleges továbbra is a Brexit ellen ha harcolok, de ha kilépünk, akkor a nemzetközi jog betartatására kell összpontosítanunk. Mi harmadik ország leszünk az EU-val szemben, és a nemzetközi jog lesz élményes, ha csak nem állapodunk meg valami másban. Tárgyalásokra lesz szükség, de általában megállapodásokból valahogy mindig kicsúszik a környezetvédelem. Ezért az Európai Parlamentnek nagyon éberen oda kell figyelnie arra, hogy egy esetleges megállapodásból ez ne csúszson ki. Ez nem egy egyirányú utca, nem csak arról van szó, hogy az Egyesült Királyság mit tehet, hogyan tartja be a szabályokat, ha nem az Európai Bíróság hatáskörébe tartozunk, akkor az Európai Unió hatáskörébe tartozzunk. Főleg ha a migrációs fajokat nézzük, a levegő, a légszennyezést, légminőségét, valamint a vadon élő állatokkal kapcsolatos szabályokat, gondolnunk kell arra, hogy az Európai Unió hogyan tartatja be az Egyesült Királyság kormányával ezeket a szabályokat. Jó lenne hallani erről is a véleményüket. Köszönöm. Dánsz Köszönöm szépen. Az AFKO, a külügyi szakbizottság fél ötkor szervez egy Brexit meghallgatást. A vendégeinknek mondom, hogy ha elhagyják a termet, akkor átmennek arra a meghallgatásra. Nagyon sok feltételezés kering arról, hogy a tárgyalások merre visznek. Én osztok jó néhány aggályt és félelmet. Fontos hangsúlyozni, hogy ha nem sikerül megegyezni, akkor ennek milyen kihatásai lesznek a környezetre. És oda kell figyelni arra is, amit a másik oldal mond, hogy ez soha nem fog megtörténni. Beszéltünk a nagypénteki megállapodás kihatásairól. Örülök annak, hogy a külügyi bizottság is erről beszél. Jó lenne erről otthon az Egyesült Királyságban beszélni, hiszen ott nem kapja meg azt a figyelmet, amelyet kellene, hogy kapjon ez a téma. Írországot, illetve az ír szigetet szigetként kellene a környezet szempontjából kezelni, és az európai partmenti vidéket is egy partmenti vidéknek, egy ökoszisztémának kell tekinteni. Tehát van-e olyan forgatókönyv, amelyekkel erősíteni lehetne a környezetvédelmi szabályokon. Ami a szabadkereskedelmi megállapodásokat illeti, hát ezek letárgyalása évekbe telik. Abszurd lenne azt gondolni, hogy 7-8 hónap alatt ki tudnánk kovácsolni a kereskedelmi megállapodást, bár az, az Egyesült Királyság kormánya ezt mondja. Mindegy, hogy 7 hónapba telik ez majd 7 évbe, vagy 17 évbe. Az a mód, ahogyan letárgyaljuk, üz, üzenetet is jelent a környezetvédelmi sztenderdek szempontjából, és azt kell mondanom, hogy legalább olyan szabályaink legyenek, mint amilyenek most vannak. Brown úr? Köszönöm szépen, elnök asszony. A közös mezőgazdasági politika köz, egy vegyes áldás volt a környezetre tekintve, mi ezt jól ismerjük. Ha környezetvédőkre tekintünk, ezekkel velük beszélünk, akkor azt mondják, hogy a kap nem felel meg a célnak. Az Egyesült Királyságot Brexit után nem köti a kap, Nehéz úgy beszélni, mint aki maradna, de hát nyilván vannak itt előnyök. Melyek lennének a nagy előnyök az ír szigetre nézve és az Egyesült Királyságra nézve annak, hogyha a kapon kívül leszünk? Akkor válaszoljunk ezekre a kérdésekre. Burns asszony. Köszönöm szépen a kérdéseket. Ami a betartatási mechanizmusokat illeti, kiváló a kérdés. Sem én, sem számos jogás, jogász nem tudja erre a választ. A betartatási mechanizmus harmadik országok esetében tekintettel arra, hogy ez egy különleges helyzet, hiszen mi kilépünk az Európai Unióból, Tehát van itt egy modell, amelyet mondhatnánk azt, hogy ez tökéletesen működik, ha alkalmazzuk, de tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság nem szeretne a, az Európai Bíróság hatásköre alá tartozni, egy másik rendszert kell alkalmazni. Ami a migrációs fajokat illeti, valamint a vadon élő állatok kereskedelmét, az Egyesült Királyság álláspontja az lenne, hogy nemzetközi megállapodásokat írtunk alá, ebben a témában, úgyhogy az Európai Uniónak ez már, ehhez már semmi köze nem lesz. Hiszen azok a nemzetközi megállapodások is elég szigorú követelményeket fektetnek le ahhoz, hogy az Egyesült Királyság szakpolitikája ezeket figyelembe vegye. Javítani lehetne a környezetvédelmi szabályokon, és van erre forgatókönyv az Egyesült Királyságban? Hát persze, Hmm, az, hogy kilépünk az Európai Unióból, nem feltétlenül jelenti azt, hogy gyengébbek lesznek a követelményeink. Van lehetőség arra, hogy ambiciózusabb követelményeket szorgalmazzunk. Például Skóciában és Velszben sokkal szigorúbbak az éghajlatváltozásra kapcsolatos célok, mint az Egyesült Királyságban nemzeti szinten. Viszont van egy tanulmány, amelyet a Queen's Egyetemmel Belfázban elkészítettünk. Azt néztük, hogy az Egyesült Királyság hogyan fog viselkedni, ha már nem tartozik az uniós jog hatája alá. Megnéztük a tervezési szabályokat, bocsánat, a város tervezési szabályokat. Meglepő módon azt láttuk, hogy a környezeti aggályok ezen az, ebben az ágazatban alacsonyabbak voltak, és a gazdasági prioritások élvezték az elsőbséget a tervezéskor. Azt is látjuk az Egyesült Királyságban, hogy ami a vadon élő állatokat, növényeket illeti, főleg az Egyesült Királyság szabályait alkalmazzák inkább. Ha a Wildlife Trusthoz fordulnánk, ők azt mondják, hogy az uniós joga szigorúbb, és az Egyesült Királyság szabályai nincsenek annyira világosan megfogalmazva. Lehetne ambiciózusabb a szakpolitika, de általában véve azt látjuk, hogy minden a kormányon múlik, azon, hogy ambiciózusabb törvényeket eh, kíván-e szorgalmazni, vagy nem. Viszont van erre lehetőség. A másik lényeges pont a következő. Ha az Unió hosszabb határidőket biztosít, és stabilabb szakpolitikai keretet, és a, azt látjuk a környezetvédelmi szakpolitika esetében, hogy nagyon változik a helyzet, hullámzó, attól függően, hogy ki van hivatalban, és hogy hogy alakultak a választások. Igen, és volt még a KAP, a mezőgazdasági politika. Hát itt lehetnek előnyök. Az új mezőgazdasági politika kidolgozása megfogalmazhatna a környezeti szempontból ambiciózusabb célokat, úgy, hogy figyelbe veszi a helyi követelményeket egy jelentést is készítettünk erről, ezeket a kérdéseket feszegetve. Valaki azt mondta, hogy a Brexit esetében a valóság és a jól ismert tényekkel kapcsolatos helyzet ismeretlen. A mezőgazdasági szakpolitika keretén belül folyosított támogatásokat az Egyesült Királyság már nem fogja kapni a Brexit után. Az alsóház azt javasolta, hogy a finanszírozás a közévak alapján történjen, mások azt mondták, hogy figyelme az élelmiszerbiztonságot. Itt még csatákat kell megvívni, minden attól függ, hogy a mezőgazdasági politikát hogyan tervezzük meg. Megerősíteném azt, amit Charlotte elmondott. Egyetértek a mezőgazdasági politika jövőjéről elmondottakkal. Nagy a lehetőség arra, hogy a környezeti sztenderdeken szigorítsunk de hát erre oda is kell figyelni. A valós félelem a következő. Ha a gazdaságokat és a földtulajdonosokat nagyon szigorú szabályok alá hatáskörébe vonjuk, akkor nem fogják tudni a tevékenységeiket folytatni. Oda kell figyelni arra, hogy azok az emberek, akik ténylegesen a földdel rendelkeznek, azok az ő tevékenységük gyakorlóan kedvező hatást a környezetre. Ügyelik el arra, hogy a tevékenységeik során ne ártsanak a környezetüknek, de ezt nagyon óvatosan kell megtenni, nagyon óvatosan kell eljárnunk. A to- további kérdésekre vonatkozóan, igen, feltettek egy kérdést, illetve azt mondták, hogy nem figyelnek oda megfelelő módon a nagypénteki megállapodásra, igen. Érdekes az, hogy itt Brüsszelben a Brexit tárgyalások kapcsán erről beszélünk. Egyébként mindenki ismeri e, ezt a megállapodást, e, és azt, hogy ennek milyen kihatása lesz a helyzetre. Londonban viszont azt látjuk, hogy csak ködösen tudják azt, vagy hozzávetőlegesen, hogy ennek milyen kihatásai lesznek a helyzetre. Elég szomorú ez. Abban reménykedem, hogy az, hogy most erről itt beszélünk, és hogy más fórumokon is kitérünk erre a kérdésre, azt jelenti majd, hogy foglalkozunk a nagypénteki megállapodással, hiszen ez a Brexit tárgyalások szempontjából is nagyon sok mindent eldönthet. Ami pedig Európát, mint egy egységes ökoszisztémát illeti, hát nyilván van itt egy közös nevező, sok faj migrál. Itt van a halállomány, ezek egy része szabadon mozog, tehát vannak közös pontjaink. Emellett persze vannak eltérő pontok is, nagyon eltérő flóra-fauna él, például Észak-Írországban. Különböző dolgokra kell odafigyelnünk, de közös szabályok mellett, közös szabályozói mechanizmus keretében. Ez lenne a szükséges és pozitív lépés előre. Enélkül árthatunk a fajoknak, ha például sokkal gyengébbek a szabályok, követelmények. Végezetül azt szeretném még elmondani, hogy ha a parlament üzenni tudna a környezetvédelmi szabályok megőrzésével kapcsolatban, úgyhogy ezt a Brexit után az Egyesült Királyságonban is megőrizzék ezeket a szabályokat, az nagyon jó lenne. Köszönöm szépen. További kérdések következnek. Megjelenis asszony a következő kérdés feltel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony, kérem, Készment úr megjegyzéseit vegye komolyan az a, arra vonatkozóan, hogy a munkánk a jövőben hogyan alakuljon. Jó lenne, hogyha Barnier úr, illetve az egész tárgyaló csapat hallana erről. Hallottuk, hogy hallottuk, hogy mennyire szomorú a, a helyzet, illetve szomorú lesz a helyzet. Én pontosan az én választókörzetem pontosan a határvidéke. Eddig az eddigekben egy nagyon jó volt a kapcsolatrendszer a határ két oldalán és a, a szigetek között, ezt kéne megtartani. A kapról is beszéltünk, ugye elképzelhető, hogy az Egyesült Királyság számára a Brexit egyfajta lehetőséget, alkalmat is jelent, csak nem tudom, hogy a kereskedelmet hogyan szeretnék alakítani, vagy a kereskedelmi kapcsolatot az eu ban az Egyesült Királyság részéről. De azt se lehet tudni, hogy milyen normáik lesznek, szigorúbbak, mint a miénk, vagy éppen ellenkezőleg, tehát nagyon nagy itt a bizonytalanság. A mezőgazdasági politika, nos, hogyha egyéb országokat vizsgálunk, Új-Zéland vagy egyéb rendszerek, ahol nincs állami támogatás, ott nagyon súlyos környezetvédelmi problémák vannak szintén. Tehát ha nincs környezet, ha nincs egy külön mezőgazdasági politika, eh, annak mindenképp hatása lesz a környezetre, de hogyha a kereszt megfelelést a környezethez kapcsoljuk, az mindenképpen pozitív, ez egy nagyon jó állami támogatási rendszer. Patrick Casement észrevételeire, észrevételeit nagyra becsülöm, nagyra értékelem, tehát hogy mindenképpen támogatni kell az ágazatot, mert nyilvánvaló, hogy az átlag alatti a gazdák bevétele. Hogan biztos úrnak azt hiszem, hogy vannak elképzelései jövőbeli reformokra vonatkozóan, és remélem, hogy ez megjelenik majd a kapban is. Elnök. Igen, arról minden, amiről beszélünk, az eljut majd a tárgyaló csapathoz. Görling asszony teszi fel a következő kérdést. Néhány kérdésem lenne, köszönöm szépen a lehetőséget ön szerint lesz-e deregulációs, deregulációs nyomás az EU-n? Itt a Környezetvédelmi Bizottságban senki nem gondolja azt, hogy bármit is lép majd az Egyesült Királyság, az nyomással lesz majd az EU normáira. De például, hogy a REACH-ből kilép az Egyesült Királyság, akkor az ránk, az milyen hatással lenne a bemaradó 27 tagállamra? Itt a versenyképességről van szó, és ahogy Sárlott is mondta, a versenyképesség az mindig is részét képezte ennek az egész helyzetképnek, kontextusnak, és ezt nem szabad elfelejteni. Vagy ott van a fracking például, a palagáz kinyerése tudniuk kell a tagállamoknak, hogy az Egyesült Királyságban ez ügyben mi folyik. Nem valószínű, hogy az EU területén máshol frackinget fognak használni, de az is lehet, hogy egyik pillanatról a másikra nagyon olcsó energiához jut az Egyesült Királyság. Aztán 50. cikkel kapcsolatos tárgyalások. A piaci hozzáférés kérdése. Valójában nem igazán mennek bele az igazi mélységekbe. És a környezetvédelmi kérdésekkel sem itt, sem az Egyesült Királyságban nem foglalkoznak megfelelően, és szerintem ez egy nagyon nagyon szűk látókörű hozzáállás. Szerintem pont, hogy a környezetvédelem, vagy a környezet kellene, hogy legyen az egyik legfontosabb prioritás. Önök szerint a mi szakbizottságunk, ugye valamilyen módon mégiscsak védjük az Európai Uniós környezetet, tehát mi mit tehetünk azért, hogy ezekkel a fontos kérdésekkel foglalkozzanak a tárgyalások során? Második kérdés. Jelente veszélyt az, hogyha felülvizsgáljuk az EU-s környezetvédelmi jogszabályokat? A legtöbb szabályunk arról szól, hogyan lehet a terhet megosztani, vagy a terheket megosztani 28 tagállam között. Hogyha az Egyesült Királyság kilép, az nem csupán azt jelenti, hogy a fennmaradó részt elosztja maga, maga között a 27 további fél, hanem azt gondolom, hogy ez egy eh, egészen más folyamathoz is vezethet. Újra gondolhatunk sok dolgot. Ön szerint hossz, önök szerint hosszú távon ennek milyen hatása lesz? még egy kérdés, az Egyesült Királyság nettó befizető. És sokan azt mondják, hogy a kapra vonatkozóan ez lehet, hogy pozitív, lehet, hogy pozitív hatása lesz a Brexit, a költségvetés viszont megszenvedi ezt majd. Kettő és kettő és fél milliárd euró közötti veszteséget jelent ez majd valószínűleg, és ennek nyilvánvalóan dominó hatása lesz a többi tagállamra. Erről hogyan vélekednek? Hogyha megszűnik, tehát ha lesz egy nettó, befizető, egy nettó befizetővel kevesebb lesz, akkor annak nyilván az általános költségvetésre is hatás, hatással lesz. vannak olyan ügynökségek például, amelyek kizárólag általános költségvetési támogatásban részesülnek. Mi lesz ezekkel az intézményekkel? A Környezetvédelmi Hivatal többek között egy ilyen ügynökség. Hogy látja akkor a finanszírozás jövő, hogy látják a finanszírozás jövőjét? Köszönöm egyéb kérdések. Ha senki más nem szeretne kérdést föltenni, akkor a szakértőink következnek. Ki kezd? Um, just to, to start, oh, to start on the um, issue of trade, I think. Nézzük először a kereskedelmi megfontolás, megfontolásokat. Valójában a, a kereskedelem tényleg szorosan kapcsolódik a deregulációhoz. Ettől nagyon tartunk, tehát, hogyha hirtelen történik meg a Brexit, a kemény Brexit, és nincs kereskedelmi megállapodás, akkor az Egyesült Királyság másokkal köt majd kereskedelmi megállapodást. Ezek lehetnek olyan országok, ahol sokkal alacsonyabbak a környezeti normák, ugyanez igaz az élelmiszerbiztonsági normákkal kapcsolatban. Ezt ma már hallottuk egyszer az előző panelben. Tehát az is elképzelhető, hogy egyszerűen csökkennek az Egyesült Királyságban a környezetvédelmi normák a partnerék miatt. Hogy az EU ez nyomást helyez-e majd, Írországgal kezdeném, hogyha Észak-Írországban a környezetvédelmi normák gyengülnek, akkor ez jelenthet egyfajta verseny képességi előnyt is, lehet, hogy olcsóban lehet majd termelni, és akkor nyilván felmerül a, megjelenik majd a kísértés, hogy mi is, az Európai Unió többi része is alkalmazkodjon ehhez a helyzethez. Tehát lehet, hogy mondom, ez is egyfajta dominó hatás lesz. Ha csökken a, csökken a normák szigorúsága az Egyesült Királyságban, akkor lehet, hogy ez eléri az EU többi részét is. Következő téma, Görling asszony kérdése, fracking, a palagáz kitermelése. Észak-Írországban nagyon erőteljes protesteket láthattunk a fracking ellen, és az ír köztársaságban is nagyon nagy az a ellenkezés, viszont a londoni kormány nem így gondolkodik, úgyhogy ez is egy elég bonyolult helyzetet hozott létre. több minden köti össze ebben az ügyben Észak-Írországot Írországgal, mint az Egyesült Királyság többi részével. Charlotte? Hogy helyezkedik-e majd nyomás az EU-ra, hogy bizonyos jogszabályokat szüntessen meg. Nos, Szerintem az Egyesült Királyságra lesz ez leginkább hatással, hiszen pontosan azért, hogy kilép az Egyesült Királyság, hiszen ők voltak a szószólói annak, hogy nem kell annyi szabály, minek bonyolítjuk a dolgokat, tehát ha ők kilépnek ebből a klubból, akkor pont, hogy eltűnik ez a nyomás az Európai Unióból. Reach a következő téma. Nagyon meglepő lenne számámra, hogyha az Egyesült Királyság kilépne a Reachből. Nos, az Egyesült Királyság azért szeretne hozzáférni az EU-s piachoz, úgyhogy a saját érdekük, hogy a reach megtartsák. Persze lehet, hogy vannak arról híresztelések, hogy ez mégis megtörténik. Szerintem az EU továbbra is egy nagyon nagy piac lesz, 27 tagállammal is, és sokkal nagyobb a gazdasági súlyuk, mint az Egyesült Királyságnak. Tehát jó lenne, hogyha a kockázatokkal tisztában lennének a tárgyalók. Beszéltünk arról, hogy a következőkben a kereskedelmi megállapodásokban kell -e szerepelni a környezetvédelmi, megáll- környezetvédelmi megfontolásoknak természetesen. És jó lenne, hogy az Egyesült Királyságnak lenne valami szabályzási ekvivalens, tehát hasonló szabályzó rendszere, mint az EU-ban. Vannak nagyon érdekes kezdeményezések ezzel kapcsolatban. Ami a teher viselést illeti, nem tudom, hogy az Egyesült Királyság kilépésével a fennmaradó terheket szétosztja -e egymás között a 27 tagállam, vagy más lesz, nem tudom. Aztán költségvetes, azt hiszem, hogy 12 tehát a költségvetésének 12 százalékát közvetlenül az Egyesült Királyságtól kapja a környezetvédelmi ügynökség. Nehéz lesz majd ennek a kiiktatásával megoldást találni, de az ilyesmit meg lehet oldani. A Brexit elszipkázza az oxigént más politikai témáktól az Egyesült Királyságban és úgy látom, hogy sajnálatos módon a környezetvédelem nem prioritás ezekben a témákban. Mi történik akkor, hogyha nincs kereskedelmi megállapodás? Vajon kell erről beszélni? Szerintem igen. Három lehetőségünk van. Egy. Erre már elég előkészültünk. A, ez az egyik lehetőség, amiről sok, már, amire föl lehet készülni. Van egy olyan lehetőség is, hogy hát hirtelen helyzet előtt elé állítanak minket, aztán, hogyha a vegyi anyagokra vagy a hulladékra gondolunk, amikor is vannak bizonyos normáink, szabályaink, akkor szerintem ennek lehet katasztrofális hatása az Egyesült Királyságra, de lesznek majd vonatkozása ilyennek az EU-ra is. Valamit még hadd mondjak én is, finanszírozás, illetve a mezőgazdasági költségvetés. Észak-Írország jelenleg az Egyesült Királyság kap költségvetésének 9%-át kapja. Ez háromszor annyi, mint hogyha népesség alapján osztanák ezt szét. Ez azt jelenti, hogy abszolút értékben is veszítünk majd a támogatásból, másrészt szerint, másrésztről viszont, tehát kevesebb pénze lesz az Egyesült Királyság kormányának, másrészt pedig az Egyesült Királyság arányaival számolva, tehát lakosság arányban relatíve is csökken majd az a pénz, amihez Észak-Írország hozzájuthat, úgyhogy ez egy nagyon súlyos helyzet. Elképzelhető, hogy az északír gazdák komoly hátrányban lesznek majd a határ másik oldalán dolgozó, élő gazdákhoz képest. Még egy dolog, kereskedelem. A kereskedelmi megállapodások a jövőben rosszat tehetnek a mi mezőgazdasági ágazatunknak. Tudom, hogy már nem a mezőgazdaságról beszélünk, de szorosan kapcsolódik egymáshoz a mezőgazdaság és a környezet mezőgazdasági termékek nettó exportőrei vagyunk, mi Észak-Írországban, az Egyesült Királyság többi része pedig nettó importőr mezőgazdasági termékekben, mások a prioritások, és a kereskedelmi megállapodások nyilván arra irányulnak majd, hogy minél több olcsó mezőgazdasági termék érkezzen az Egyesült Királyságba, hát ezzel a mi érdekeinket kissé beárnyékolják. Other questions? I have Mr. Dawes. További kérdések? Dawes asszony. Dawes asszony. Úr. Burns professzor úrtól kérdeznék. Vizsgálták -e az indc kre gyakorolt hatást, és az Európai Unió, vizsgálták -e azt, hogy az Európai Unió Párizs nyilatkozatban vállalt kötelezettségeire milyen kihatással lesz a Brexitnek, és az Egyesült Királyságnak ugyanannyit kell arányait tekintve nyújtani a Párizs nyilatkozathoz, mintha uniós tag lenne? Sajnos be kell vallanom, hogy ezzel kapcsolatban csak olvastam valamit, de nem emlékszem, hogy hol olvastam. Megpróbálom kideríteni egy honlapon, IDG honlapon talán, nem feltétlenül lesz kihatása az NDC-kre. Attól függ minden, hogy az uniós buborék hogy fog kinézni. Az Egyesült Királyságnak megvan lesznek a korlátai hogy végrehajtsa, a, amit vállalt a negyedik, ötödik karbon költségvetéssel kapcsolatban. Ez egy középtávú kihatás. Rendben van, köszönöm szépen. Köszönöm a prezentációt és ezt a párbeszédet, köszönöm a kollégáknak is az érdekes kérdéseket. Kérném maradjanak velünk, és akkor most lépjünk tovább. A harmadik panel következik. Egészségügy, közegészségügy és Lafan, Paul Lafan, vagy Lefin urat hívom. Köszönöm szépen, hogy megkaptuk a lehetőséget arra, hogy elmondjuk, hogy a, az orvosi területre nézve milyen kihatásai lesznek a Brexitnek. A Brit Orvosi Szövetség közügyi menedzsere vagyok, és BMA rövidítésre fogom illetni a szervezetünket a prezentáció során. Mielőtt rátérnék a prezentáció lényegére, röviden bevezetném a BMA-t. Ez egy szakmai szövetség és érdekképviseleti szerv. 150 ezer orvost és orvostan hallgatót képviselünk az Egyesült Királyságban. Ide tartozik 8000 olyan orvos is, akik más EGT országból érkeztek hozzánk. Anglia, Wales, a Brexit mellett szavazott, Skócia és Észak-Írország a Brexit ellen. A népszavazás óta vizsgáljuk a helyzetet, és azt nézzük, hogy milyen kihatása lesz a Brexitnek a BMA-ra és a tagjainkra. Az európai kollégáinkkal is együttműködünk, pán-európai szervezetekkel, azért, hogy az uniós intézmények eh, elé tárjuk a helyzetet. Köszönjük, hogy ma itt lehetünk. Beszélünk a kormányokkal is, a legfontosabb kérdés az orvosok erőforrás állománya. A szakmai képzettségek és képesítések elismerésével 21 ezer más uniós tagállamból érkező orvos dolgozik nálunk. Az orvosi állományon 9%-át jelenti ezt, és itt láthatják a top 10-be jutott országokat. Az említett 9% azért nagyon nagy változásokat mutat területről területre. A sebészek egy ötöde az Egyesült Királyságban, például más uniós tagállamból érkezett. Nagyon nagy mértékben függünk az uniós orvosoktól és az Európai Uniós orvosi szakmától. Ez a kép nagyon sokat elárul a szakmáról. Június 24-én, 2016. június 14-én készítették ezt a fotót. Ebben a kórházban hét orvosból hat más uniós országból származik. Az ő támogatásuk nélkül a mi közegészségügyi rendszerünk összeomlott volna. Ennek ellenére nem csak az Egyesült Királyság húzott hasznot a szakmai képzettségek kölcsönös elismeréséből és a szabad áramlásból, ha, hiszen száz vagy ezer, több ezer orvosunk van, akik külföldön dolgoznak, például hetente egyszer, például Magyarországon, Lengyelországban. Ezzel a kölcsönös elismerést érvényesítjük, és minden közegészségügyi rendszerben dolgozunk. Egy lengyel orvos, aki az Egyesült Királyságban dolgozik, saját nyelvükön tájékoztatja a pácienseket. Hazaérve pedig az Egyesült Királyságban szerzett tapasztalatát hasznosíthatja. Egy román sebész tanácsadó aki az Egyesült Királyságban és Romániában is dolgozik, mind a két ország előnyét szolgálja. Ez csak néhány példa, de van itt egy másik példa, egy olasz orvos, aki specialista képzésen, továbbképzésen vesz részt az egy, Németországban, viszont az Egyesült Királyságban dolgozik. Teljesen mindegy, hogy végül hol fog dolgozni. A rendkívüli sebészi gyakorlat tapasztalatából előnyt húzhatnak több uniós tagállamban is. Tehát mindenkinek előnyére válik ez a rendszer. Viszont ha korlátozzák a szabad mozgást és a képesítések elismerését, az Egyesült Királyság közegészségügyi rendszere szenvedni fog, mégpedig komolyan. És sajnos az egyéb uniós tagállamok közegészségügyi rendszerei és az orvosi rendszerei is Megkérdeztük azt, hogy kinek milyen szándékai vannak az orvosok közül. 50%-a az orvosoknak azt mondta, hogy szeretnék elhagyni, hát nem feltétlenül az Egyesült Királyságot, pusztán, hanem az egész Európai Uniót, elmennek az Egyesült Államokba vagy Ausztráliába. Angolul beszélő, nagyon jól képzett szakemberekről van szó. És egy ilyen példa elegendő is kell, hogy legyen. Van egy lengyel orvosunk, specialista, Lengyelországban, egyébként OECD adatokról beszélek, 4000 dollárt kapna évente. Az Egyesült Királyságban 140 ezer dollárt kapna évente, viszont ha ez a lengyel orvos úgy dönt, hogy Ausztráliába megy, akár 240 ezer dollárt is kaphatna évente. A számok magukért beszélnek gazdasági okokból kifolyólag az Egyesült Királyságból ezek az emberek elmennek, viszont semmi garancia arra, hogy saját hazájukba mennének vissza. A Brexit emellett komoly veszélyt jelent a páciensek biztonságára nézve is. A professzionális migrációnak nem vett véget a Brexit. Az Európai Unió ugyanis létrehozott egy riasztási mechanizmust. Ha egy orvosa kapcsolatban aggályok merülnek fel arra vonatkozóan, hogy elég fitte elvégezni a munkáját, akkor a rendszer ezt jelzi. 2016 elején indult el ez a kezdeményezés. Az Egyesült Királyság kétszer annyi riasztást vitt be a rendszerbe, mint az, uniós, az egyéb uniós kollégáik. Ha ezt a riasztási mechanizmust nem hoztuk volna létre, akkor egy Dán orvos, aki az Egyesült Királyságban a páciensekre nézve komoly veszélyt jelentett, simán hazamehetett volna Dániába, és ott folytathatta volna a munkáját, ha nem lett volna meg ez a riasztási lánc. Nagyon sokat vitáznak az Egyesült Királyságban azzal kapcsolatban, hogy azok, akik a Brexit mellett szavaztak, tudták-e, hogy mit jelent az egységes belső piac elhagyása. Én még tovább megyek. Azok, akik a Brexit mellett szavaztak, azok közül csak egy százalékuk tudta azt, hogy mit jelent az Euratom elhagyása. Miért fontos ez? Hiszen az Euratom biztosítja a, az izotopok szállítását, mely radioizotopokat a diagnózisra használják fel. Ha nincs Euratom szerződés, mit jelent az Egyesült Királyságra nézve? Azt jelenti, hogy az Egyesült Királyságnak a kilépés után, 2019 márciusi kilépését követően más forrásokból kell beszereznie a rádióizotopokat. Az Egyesült Királyságban ennek azért van fontossága, mert a diagnózis elhúzódhat, és elhúzódnak az operációk is. Ezért van szükség az együttműködés ezen a területen. Ami pedig az ír kérdést illeti, hát egy kis szigetről van szó. 7 millióan élnek a szigeten. 1,8 Észak-Írországban, a többi Írországban. A specialista orvosok miatt fontos Dublinban például van az egyetlen gyermekkardiológiai központ tehát az ír szigetről a gyermekeket Dublinba kell vinni, nem kell elhagyni a szigetet. Miért van ennek előnye? Ez az egész önmagáért beszél. Ha Londonderry-t nézzük, van ott egy kórház, ahol radioterápiás szolgáltatásokat biztosítanak. Ez a sziget északi részén van, de mindenkit kiszolgál az ír szigetről. Ez a kórház kardiológiai szolgáltatásokat biztosít Donegal megyében is 2016 május óta. Azóta 17 egyént sikerült megmenteni, hiszen egyébként nem tudtak volna kardiológiai központba menni nagyon gyorsan. Végezetül én a Brit Orvosi Szövetség nevében vagyok itt, a tágabb európai szakma nevében nem nyilatkozatom, de eh, mivel egy sor páneurópai szervezete együttműködünk, és ezek a szervezetek eh, az uniós tagállamokat képviselik, elmondhatom, hogy az ő véleményük mi. A Michel Barnierhez is intéztünk egy kérdést, amelyben elmondjuk, hogy a Brexit révén nem lehet a maga Brexit káros kihatása a közegészségügyre. Ezt kell, bizos, ezt kell biztosítani. Köszönöm szépen. Thank you very much. Now, uh... Köszönöm szépen. Virginia Alka következik, aki az MSD igazgatója, illetve az FPA tagja aki azon belül is a Brexit kérdésével foglalkozik. Köszönöm szépen, nagy, nagyon köszönöm a lehetőséget, nagy megtiszteltetés, hogy a mai napon önökhöz szólhatok, és a nagyon érdekes előadások sorában utolsónak lenni mindig érdekes dolog. Arról fogok én is beszélni, hogy a Brexitre, a Brexit ránk milyen hatással lesz, illetve az eddigiekben, az, e, az előző évtizedekben elvégzett munkánkat ez mennyire befolyásolja. Nos, számukra nagyon fontosak a lehetőségek, mi és az MSD-nél, mi az MSD-nél, illetve az FPA-nél, mint ahogy említette az elnök asszony, én a gyógyszer iparok, gyógyszeriparban dolgozók föderációján képviseletében vagyok itt, tehát az FPA-val keressük a lehetőségeket, az alkalmakat, és nagyon fontos, hogy ezt partnereket találjunk, önök is potenciális partnerek. Nos, az európai együttműködést, szabályozási együttműködést kell világosá tenni. Nagyon fontos az, hogy például a tudományos cserék hogyan történnek majd, illetve az is nagyon fontos, hogy a gyógyszer innovációs folyamata zökenőmentesen történjen, tehát az első kutatásoktól kezdve egészen addig, amíg eljut a gyógyszertárokba a gyógyszer. Az idő mindenképpen ellenzünk dolgozik, rendkívül bonyolult kérdésekről van szó, és prioritásnak számít az, hogy egyértelmű legyen a tárgyal, egyértelművé tegyük a tárgyalók felé, és ezt a többiek is elmondták már, hogy ezeket a szakmai beszélgetéseket mi hamarabb le kell folytatni, mert az 50-es cikk óta már több hónapot elvesztegettünk, tehát ezen tárgyalások elkezdése óta, és nem engedhetjük meg magunknak, hogy több időt elvesztegessünk ezzel kapcsolatban. Két óránál láthatjuk az első az ábrán két óránál láthatjuk az első dolgot, amiről szeretnék beszélni. Nos, nagyon az Európai Unióban a különböző, keres, különböző kutatási típusú gyógyszertermékek nagyon nagy része az Egyesült Királyságból származik. Integrált módszerrel történik ezeknek a gyógyszereknek a kidolgozása, és mondom jelenleg ezeknek a kutatásoknak 70% az Egyesült Királyságból származik, például a klinikai kutatások esetében igaz ez. Aztán vannak különböző vannak körülbelül, van körülbelül 1500 klinikai, kis, klinikai tesztelési folyamatunk, aminek nagy része az Egyesült Királyság szponzorálásával történik nagyon fontos, hogy meglegyen az az együttműködés a jövőben is, és ide nem számolom bele a decentralizált decentralizált eljárásban tesztelt termékeket. Ami a klinikai tesztelést illeti, ugye egész Európában folynak ezek a tesztek, nagyon sok tagja van ezeknek a hálózatoknak, akik ezzel, ezzel foglalkoznak, és a partnereink szerint ez, hogyha a Brexit egyfajta kontinuumot meg tör, akkor ez mindenképpen késlekedést jelent a betegek számára. És ne felejtjük el, hogy nagyon sokféle beteg biztosítási, illetve egészségügyi rendszer létezik az Európai Unióban. Nagyon nehéz lesz majd elképzelni egy olyan világot, ahol ez a fajta összefonódás nem létezik majd, majd megszűnik. Egyébként nem csak az Egyesült Királyságból irányul ilyen típusú mozgás vagy együttműködés az EU felé, hanem mind a két irányba megvalósul ez. és ez nagyon jelentős volt ez a fajta kiturányú forgalom annak elérése érdekében, hogy a, a betegek tényleg hozzájussanak a kifejlesztett gyógyszerhez. A centralizált rendszernek az egyik lényege az, hogy mindenképpen eljusson a gyógyszer a betegekhez, amikor erre szükségük van. Itt egy egyszerű illusztráció, talán ezzel jobban érthető, amit tudok mondani. Ez egy hív orvosságról szól ez a példa. Jelenleg az, hogy, egy, hogy az Egyesült, hogy az Európai Unióban egyetlen ellenőrzési folyamaton menjen keresztül, egy egységes folyamaton menjen keresztül ennek a gyógyszernek az engedélyezése, és az ellátási láncot is ilyen központosított módon ellenőrzik, illetve a biztonságossági rendszer is egységes. amikor egy aktív gyógyszeripari terméket vagy hozzávalót szerzünk be mondjuk Japánból, egy harmadik országból, akkor mindenképpen keresztül kell menni egy olyan folyamaton, amely teszteléssel, ellenőrzéssel jár, csak így léphet be majd az Egyesült Királyságba. Ha föltesszük, hogy ez megtörténik, akkor ugye vám folyamatról is beszélni kell, és hogyha belép jelenleg az Egyesült Királyságba egy ilyen gyógyszer, akkor utána akadálytalanul elmehet, az Európai, eljuthat az Európai Unió többi országába, Spanyolországba, vagy bárhová, és aztán akár visszakerülhet az Egyesült Királyságba, és ez szabadon mozoghat ez az aktív hatóanyag. A Brexit után hirtelen még két határ megjelenik majd, ott ahol mutatom eh, itt a, a táblázatom, vagy az ábrám. Úgyhogy képzeljük csak el, hogy ennek milyen hatása lesz eh, arra, hogy mikor jutnak hozzá, és hogyan jutnak hozzá a betegek a különböző gyógyszerekhez. A partneri kapcsolat is nagyon fontos, eh, ugye más olyan társulatok, társaságokkal vagyunk partneri kapcsolatban, akiknek szintén az a feladata, hogy a gyógyszerek mindig eljussanak az európai betegekhez. Látható itt a fejlécen, hogy kik ezek a, a, a különböző egyeseletek. David Davis és Michel Barnier figyelmébe ajánlom ezt mindenképpen. Nagyon fontos, hogy az együttműködés folytatódjon, ez is része a szabályzók együttműködésének. Ez egy nagyon fontos, tudományos csere, tehát itt a tudományos tapasztalat, illetve a szakmai tapasztalat cseréje folyik nagyon magas szinten, és ez nagyon fontos az európai betegek szempontjából jó lenne, hogyha a Brexit nem jelentene negatív következményeket az európai betegek számára. Megfelelő időre van szükség ahhoz, hogy ezeket a változásokat jól tudjuk kalibrálni, és jó lenne, hogyha a Brexit utáni első napon egy lengyel, vagy egy olasz, vagy egy Egyesült Királyságbeli beteg nem szenvedne attól, hogy nincs meg a szükséges gyógyszere. Végezetül, talán a szlájdot nem lehet látni, de a dián mégiscsak látható, tehát nagyon fontos az, hogy együttműködjünk a gyógyszer biztonsági és gyógyszerellátási szempontból is, bár hogyan is alakul majd a jövőben az együttműködés az EU és az Egyesült Királyság között. Nagyon fontos az, hogy ez része legyen jelenleg a tárgyalásoknak. Prioritásként kell ezt kezelni, és ezután tudunk majd csak átlépni a tárgyalások második fázisába, hogy fontos, hogy ez gyorsan történjen, de a 2019 után, 2019 utánra kell mindenképpen meghatározni majd egy végrehajtási időszakot. Biztos, hogy sok időbe telik az, amíg egyrészt megállapodunk, másrészt pedig ezt végre tudjuk hajtani, de nagyon, hiszen nagyon szigorú szabályoknak kell megfelelni. Másrészt viszont ne felejtjük el, hogy 40 év partneri kapcsolatának munkája van ebben. Ne felejtjük, hogy ez a betegek érdekeit szolgálja, Mindenképpen eredményekre van szükség, és nagyon számítunk az önök segítségére ezzel kapcsolatban. Jelenleg annyira bizonytalan a helyzet, hogy a betegek csak reménykednek abban, hogy valakinek valahol van egy terve, van egy elképzelése arról, hogy hogyan juthatnak majd jövőben hozzá a különböző gyógyszerekhez. Hát reméljük, hogy ez bekövetkezik. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök mindkét szakértőnknek. Most a kollégák következnek. Kinek vannak kérdései? Mr. Lise. Lise úr. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen mind a két felszólalónak. Rostet asszonyal röviden beszéltem erről a témáról. Jó lenne, ha ezek a következmények megjelentek volna Brexit előtt, és mindenki megfontolta volna, lesz az egésznek kihatása a közegészségügyre, a páciensek helyzetére, mindenre. Most csak annyiról tudunk beszélni, hogy mennyire lehet minimalizálni ezek hatását. Kérve kérek mindenkit, hogy próbáljuk elkerülni a hard Brexit-et. Először Acsa asszonytól kérdeznék, Említette, hogy beszélt David Davis-szel. Válaszolta már. Szerzette benyomást arról, hogy felismerték-e ezt a problémát. Másodszorban tartják-e a kapcsolatot a kormányjal? Felismerték -e a tárgyaló felek, vagy az Egyesült Királyságban a tárgyaló partner felismerte, hogy fel kell emelnie a hangját a páciensek védelmében. Emellett a határokon átnyúló páciens betegellátás helyzete hogy fog kinézni? A Brexit után mi lesz? Van-e erre vonatkozóan elképzelésük? Köszönöm szépen. Köszönöm. Grosset asszony, tessék. Merci beaucoup, merci aux... Nagyon szépen köszönöm, köszönöm az előadóknak is az előadásaikat. Amikor önöket hallgatja az ember, tény, hogy az merül fel az emberben, hogy mindez szomorú történet, a nép akarta a Brexitet elérni, és a nép lesz az áldozata is ennek, hát ennyit a politikai felelősségről. Azt hiszem, ez egy zárulás történet, mármint, hogy megjegyzés, de nagyon fontos volt utalni rá. Világos az, hogy a mi szakbizottságunkban itt ugye olyan szakbizottság tevékenységünk van, amelynek a kapcsán folyamatosan betegekről beszélünk, paciensekről, páciensekről beszélünk. És hát hogyan fog szembesülni a gyógyszeripar a Brexit következményeivel? Hogyan érinti a gyógyszeriparnak a gyárait Nagy-Britániában a stratégiai döntésükben és ugye szó esett a finanszírozásról, valóban nagyon kulcskérdésről van szó. Ez idáig az értékelését és a piaci forgalomba hozatalra az uniós szabályokat alkalmazta Nagy-Britannia, ez tény. Milyen megoldásokat kívánnak elérni? Kölcsönös elismerési megoldásokat a gyógyszeripari szabadalmak tekintetében? Mint hogy ilyenfajta megállapodásokra jutott már az Európai Unió más országokkal, mi a véleményük, ez egy megoldás lehet? Legalábbis ideglenesen? azért, hogy az ellátási zavarokat el lehessen kerülni, illetve mindazon negatív következményeket, amelyekkel a páciensek szembesülhetnek. Ez egy gyakorlati kérdés, de azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne megismerni az önök álláspontját e témában. Egyetértek Peter Lise által feltett kérdéssel, ugye az határon átúlni tevékenységek való irányelvvel kapcsolatosan, ugye Norvégia, Svájc is alkalmazza a, az irányelvet, tehát a határon átnyúló ellátási, egészségügyi ellátások tekintetében, de milyen folyamatosságot lehet majd biztosítani etében. Úgy gondolom, hogy a brit kormánynak hatalmas erőfeszítéseket kell majd tennie, mert máskülönben az Európai Unió nem lesz képes, illetve nem lesz alkalmas arra, hogy ezeket a döntéseket meghozza. Maradjunk ennél a két kérdésnél. Először, aztán utána megint megadom a szót a képviselőknek, hogy kérdezni szeretnének. Rendben van. Köszönjük, hogy eh, tovább pontosíthatjuk ezeket a kérdéseket. Rendkívül találó kérdéseket tettek fel, ami a kormányal kapcsolatos kérdést illeti. Volt egy levél, a helyi sajtóban és a Financial Times-ban közé tette egy levelet, melyben az állt, hogy Európával szeretnének a szabályozás tekintetében együttműködni. Fontos továbbra is ezt mondani a kormánynak, Lize úr, mi megragadjuk az összes lehetőséget, hogy elmagyarázzuk nekik, hogy milyen lehetőségeink vannak. Egy dolog, ami nagyon fontos Davis úr szolgáltaival tisztázni az, hogy számunkra és az olyan iparák számára, mint amilyen a miénk, nem csak kereskedelmi megállapodásokról van itt szó, tarifákról, illetékekről. Nem, itt a nem tarifális, nem vám jellegű kérdésekről van szó. Éppen ezért van szükség az együttműködésre. Egyetértek azzal, amit Grosztát asszony elmondott a kölcsönös ismerési megállapodásokról. Ilyenek léteztek a GMP létezett Svájccal például, valamint az Egyesült Államokkal is az ellenőrzések tekintetében. Van lehetőségünk arra, hogy meglévő megközelítésekre építsünk, és látjuk az együttműködés lehetőségét. Ne feledjük, az Egyesült Királyság illetékes hatóságai az európai szabályozói testületben vagy hálózatban dolgoznak jelenleg. Tehát remélhetőleg sikerül majd megegyezni, csak ezt a lehető leggyorsabban meg kell tenni. Ami a további kérdéseket illeti, hogy alternatívákat tervezünk-e? Hát persze, a vállalatok az ágazatunkban, beleértve az én, a mi cégünket is, kontingencia tervezésen dolgoznak, hiszen tudják, hogy milyen kötelezettségek terhelik őket az európai engedélyezés miatt az ellátást is biztosítanunk kell. De tudnunk kell, hogy milyen fizikai, gyakorlati akadályokkal szembesülünk, majd ezeket meg kell oldani nagyon rövid időn belül. Ezért mi végrehajtási időt kérünk, hogy megfelelő módon tudjunk majd mindent végrehajtani. Köszönjük szépen a kérdéseket. Ami az első kérdést illeti Lize úr kérdését, hogy tárgyalunk-e a brit kormányal, hát persze, az egyik Brexit miniszterrel ezen a héten fogunk találkozni. Azt fogom mondani neki is, amit itt mondtam. Nagyon font, ugyanazt az egységes üzenetet fogjuk nekik is közvetíteni. Az európai partnereinkkel együtt eljárva szeretnénk világossá tenni, hogy az egész európai orvosi állományt érinti, érinti a Brexit. Van itt valami, amiben a vélemény a brit kormánynak eltér az Európai Bizottságétól, az orvostanhallgatókra vonatkozik ez. Ha mondjuk egy német orvostanhallgató az Egyesült Királyságban tanul, és majd csak 2021-ben végez, jelenleg nincs garancia arra, hogy az akkori diplomát majd Németországban elismerik. Mit kér a mi szövetségünk? azt mondjuk, hogy ez nem fordulhat elő, el kell ismerni a képzettségeket, garantálni kell, az Európai Bizottságnak is azt mondjuk, hogy a jövőbeli orvosállomány tervezés nem áldozhatjuk fel. A határokon átnyúló egészségügyi irányelv nagyon fontos, és örülök annak, hogy a Gibraltárt képviselő politikus van a teremben, hiszen egy brit tengeren túli területről van szó. A, szomszéd, a Gibraltár szomszédságában élő 200 ezer brit Gibraltárra megy majd, és az ottani egészségügyet veszi igénybe. Hát számoljunk, ez így nem fenntartható. Ez az egyik oka annak, hogy azt kérjük, hogy folytassuk a, az egészségügyi jogokat úgy, ahogy most vannak a brit állampolgárokra. Emellett kérdeztek a ritka betegségekről, és a határokon átnyúló egészségügyi irányelvről van egy referenciahálózat, ez foglalkozik a ritka betegségekkel Európában. De itt is a munkaerőről van szó. Ha nincsenek meg a specialisták Európában, hogy a referenciahálózatban dolgozzanak, akkor senki nem fogja elvégezni a munkát. Ezért van szükség a szakmai képzettségek kölcsönös elismerésére, hogy az orvosok az Egyesült Királyságban és az Európai Unióban maradjanak. Köszönöm szépen. Gyerde asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük szépen ezt a nagyon érdekes utolsó ülésszakot. A német kollégán kérdezte, hogy nem, mondták, nem mondtuk el ezeket a dolgokat az embereknek a népszavazás előtt, de elmondtuk, de ők azt mondták, hogy mi csak ijesztgetünk és pánikot keltünk. A másik kérdés, hogy vajon a kormány nem érti ezt az egészet? Hát én remélem, hogy értik, hogy mi a helyzet. Csak kérdés, hogy van-e elegendő kapacitásuk, vagy van-e elegendő információjuk arról, hogy gyorsan kellene eljárni, hogy égető sürkös a kérdés, mindannyiunkra nézve. Annak alapján, amit most hallottunk az élelmiszerbiztonságról, környezetről, gyógyszerekről, hát ez csak három kérdés. Ott van még a kap, a közös halásztalti politika, és még nagyon sok minden. Mindenki a brit képviselőkhöz fordul, és tőlünk kérdezik, hogy tudják-e, hogy ennek és ennek, erre és erre a területre milyen kihatása van a Brexitnek. Lobbiznunk kell az Egyesült Királyságban. és az Európai Unióban is. Ezért örülök annak, hogy ma itt is beszélhetünk erről. Örülünk annak, hallhattuk azt, hogy megkérdezték az orvosokat, és hallhattunk a, terül, a terveikről is. És nagyon valószínű az, hogy nem az Európai Unióban maradnak, hanem elmennek máshova. Értékes tapasztalatot szerzett specialistákról van szó, mindannyian hozzájárultunk a képzésükhöz. Ott vannak még az átültetések és az átültetésekkel kapcsolatos termékek, ez is határkon átnyúló jellegű. Ott van még a kutatási visszanemtérítendő ösztöndi. Nagyon jó kutatóközpontjaink vannak, és vannak projektek, amelyekben részt veszünk, pán-európai projektek. Hogyan fog ez a terület megváltozni? És az ezen a területen dolgozó specialisták elmennek-e majd Európába vagy máshova. Ami pedig az emát illeti, mi vesztettünk, Hollandia viszont nyert. Saját orvosi értékelést kell most már végeznünk a gyógyszerekről? Honnan szerzünk majd ehhez embert? A vendégeink véleménye szerint annak érdekében, hogy pénzt spóroljunk meg, a gazdaságunk nehézségekkel küzd, Mennyire valószínű az, hogy olcsóbb import gyógyszerre fogunk hagyatkozni Kínából, Indiából, bárhol is gyártsák ezeket az olcsó gyógyszereket. Ez hogyan fogja befolyásolni a britek egészségét, és hogyan lesz ez kihatással az Európai Unió egyéb területeire. Taylorről. Tessék. Köszönöm szépen. Lefin úrtól kérdeznék. Nagy érdeklődéssel hallgattam az, amit elmondott az Euróatomról, és arról, hogy az Egyesült Királyság ebből kilép az, NHS, az NHS-re ez milyen hatással lesz? Hiszen az Európai Unión kívülről kell majd radioaktív izotopokat beszereznie. És elgondolkozhatunk azon is, hogy hogyan alakul az 27-ek sorsa az Euróatom alatt, ha az Egyesült Királyság kilép. Végezetül Konzultáltak-e önökkel, mielőtt úgy döntött volna a kormány, hogy kilép az Euratomból? További kérdés, Danzó. Köszönöm szépen. Köszönjük a világos, tömör, érdekfeszítő prezentációkat az orvosok helyzetéről, valamint a gyógyszeri szakmáról. Említették a frusztrációt, azt, hogy ezeket a témákat nem beszélték meg megfelelő módon. Most már népszavazás után vagyunk, másfél évvel, és most azt látom, hogy nincsenek itt Brexit párti képviselők, bár ez szomorú. Asa asszony említette a végrehajtási időt. Említette, hogy szükség van erre. Anélkül, hogy tudnánk, hogy mi is lesz majd. Kérdezném, hogy ha nincsenek biztosítékok a vállalatok számára, mivel nem tudjuk, hogy merre haladunk, mi lesz a sorsuk. Lafin úrtól kérdezném, hogy ha nem lesz megegyezés az Egyesült Királyságban a páciensek helyzetére, milyen hatással lesz ez? Rendben, tessék. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy továbbiakban is kifejthetem a véleményemet. Bördör asszony, kutatási kérdések. Nos, ez is egy olyan téma, ahol elmondtuk, elmondta az ipar, hogy mennyire fontos a kutatás együttműködés, főleg a klinikai tesztekben Európa szerepe, Európa támogatása alapvető jelentőségű volt. A, jelenleg is várjuk a klinikai tesztekre vonatkozó rendelet végrehajtását. Nagyon örülünk annak, hogy múlt héten a farmakovigilanciával kapcsolatos központ elindult, és azt gondolom, hogy erre csak büszkék lehetünk. Aztán, hogy a Brexit ilyen szempontból jelente gondot, igen, de nagyon-nagyon aggályos ez számunkra. Az Egyesült Királyságbeli az Egyesült Királyságban, illetve az EU-ban ezzel foglalkozó tudósoknak muszáj folytatni az együttműködést. Én személyesen is ismerem, tudom, hogy milyen értékesek ezek az emberek, mennyire fontos az együttműködés, úgyhogy reméljük, reméljük, hogy ez valamilyen módon megoldódik, reméljük, hogy a következő tárgyalási fázisban hamar előkerül ez a téma, hiszen nagyon nagyban ettől függ az, hogy működik-e a gyógyszer innováció. Aztán az amsterdami helyszínen még bejelentették be az ügynökségek elköltözése témájában, Nos, nem csak az iparnak kell megküzdeni természetesen a Brexit hatásával, hanem többek között a gyógyszerügynökségnek is, és egyéb ügynökségeknek is, de a tagállamoknak is el kell gondolkozni azon, hogy a jövőben hogyan fogják tudni a gyógyszereket előállítani, illetve az ellátási láncot biztosítani. szintén kapacitási kérdés az, hogy ezt hogyan oldjuk meg. Az európai szabályzási hálózat legnagyobb előnye, hogy az, a, a részek összege egy hihetetlen nagy hozzáadott érték az MHR-ra. Jövőben természetesen ebből ehhez nem jut majd hozzá, úgyhogy ennek gyakorlati hatása is lesz. Próbáltam erről beszélni, például a licenszek transferjével kapcsolatban, hát ez egy nagyon-nagyon komoly feladat lesz. Már a 27 európai tagállamnak is ez egy komoly feladat lesz, de képzeljük csak el, hogy mekkora teher hárul majd a licenszek transferjének megnövekedésével az Egyesült Királyságra. Beszéltünk arról, hogy a szabályok lazítása mit, milyen hatással lesz majd. Nos, számunk minket arról biztosítottak az Egyesült Királyságbeli hatóságok, hogy egyáltalán nem lehet arra számítani, sőt, megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy ne következzen be a szabályok lazítása, és a, nyilván az Egyesült Királyság lakossága sem fogadná ezt el. Nagyon fontos az, hogy az átmeneti mechanizmusok hogyan fognak kinézni. Nagyon-nagyon nehéz egy térképet rajzolni egy olyan helyről, amit nem tudunk, hogy hol van. Tehát nagyon nehéz bármit is tervezni, a cégek szenvednek attól, hogy ennyire bizonytalan a helyzet. Tehát semmilyen szempontból nem tudjuk se tartalmilag, se formailag, hogy mi vár ránk. Egyetlen dolgot látunk az ipar részéről, az pedig az, hogy az Egyesült Királyság harmadik ország lesz majd, hogyha lenne egy alternatív, akkor azt választanák. Köszönöm, Börder asszony kérdésére válaszolnék először a, a, or, a orvosi kutatási ágazatra milyen hatással lesz majd a, a Brexit. Nos, a az Egyesült Királyságban dolgozó, e, e, e, orvosi kutatással foglalkozó személyek 60 ig másik európai országból származik, tehát mindenképpen komoly hatás lesz az számunkra, hogy a szabad mozgás megszűnik, hogy nem lesz meg a különböző orvosi végzettségek kölcsönös elismerése mi megkérdeztük az orvosokat, hogy milyek a szándékaik a Brexit után, hova szeretnének menni dolgozni, és ez nem csak kutatókra, orvosi kutatókra vonatkozott, de egyes, egyértelmű, hogy Észak-Amerikában van a legnagyobb orvosi kutatási piac. Ezek, ezek az orvosok ezek az orvosok azt válaszolták, hogy ők vállalják annak minden, minden kockázatát, hogy el kell menniük egy másik kontinensre, de ez nem is csoda. Az Euratomról reméltem, hogy nem kapok kérdést, de hát sajnos megkaptam. Ez egy nagyon-nagyon bonyolult kérdés, sőt, talán a legbonyolultabb. Az egyik nukleáris orvosi szakértőnk részt vett egy nagyon érdekes meghallgatáson, ezt szívesen eljutatom önöknek, tehát mindenképpen elmondható az, hogy az Egyesült Királyságnak ez sem lesz jó, az EU-nak se lesz, az EU-s előállítók nem lesz ez jó. Egyébként Franciaországból, Belgiumból és Hollandiából származnak izotópok, amiket aztán exportálnak az Egyesült Királyságba, úgyhogy el lehet képzelni ennek a hatásait is. Mi a helyzet, hogyha nincs kereskedelmi megállapodás? Sajnos a tagjaink, több száz egyesületi taggal beszéltem a Brexit óta, és egyetlen ember sem számolt be a brexit kapcsolatban pozitív fejleményekről, úgyhogy azt hiszem ebből le lehet vontani, lehet, le lehet majd vonni a következtetést, hogy a betegeknek például ez mennyire lesz pozitív. Jó, nézzük a következő kérdést. Kádenbak asszony. Ja, ich fürchte, de... Hát attól tartok, hogy az utolsó mondat mindent elmondott. A, teljesen mindegy, hogy hogy csűrjük, csavarjuk a Brexit, a páciensekre nézve semmiféle pozitív hatással nem fog járni. Néhány kérdést már feltettek előttem, kutatásra vonatkozó kérdésről van szó, az Egyesült Királyság az egyik ö, legnagyobb haszonhúzója a Horizon 2020-as alapnak, nem csak az orvosi területen, de nagyon sok kutatást végeznek. Érzik-e már most a bizonytalanság hatásait? az akadémiai világban, valamint a partnerségekben érzik-e a bizonytalanságot, és van-e vonakodás a programban való részvétellel kapcsolatban. A múlt héten ünnepeltük az Európai Szív Hálózat megalapítását, és a rendezvényen beszéltem brit kardiológusokkal is. Ők elmondták, hogy az Egyesült Királyságban a brit kardiológusok csak nem 20%-át más uniós tagállamban képeztek ki. Tehát az oktatás szempontjából is nagy a bizonytalanság. Emellett az ellátás szempontjából is, ami újra és újra téma volt, a gyógyszerek engedélyezése, de emellett az izotopok helyzete, továbbá az ellátás biztonsága az Egyesült Királyság piacán a Brexit után. Hogyan fognak hozzáférni a gyógyszerekhez? Minden attól függ, hogy a kereskedelmi akadályok hogyan alakulnak. És az ECTC-vel kapcsolatban az Egyesült Királyság tapasztalatából az Európai Uniós tagállamok hasznot húztak. Van-e valamilyen eszközük, amit használni tudnak, hiszen az egésznek egyik napról a másikra működnie kell a rendszernek, ha hard Brexitünk lesz. Páver úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. A ügynökséggel kapcsolatos vita nagy része arra összpontosított, hogy hol lesz majd a székhely. Elhangzott, hogy az, amit Amsterdam nyert, azt elvesztette az Egyesült Királyság és London. Ha nem lesz az EMA hatáskörében az Egyesült Királyság a jövőben, akkor felvetődik az a kérdés, hogy milyen lesz majd a helyzetük, hogyan lehetne a katasztrofát elkerülni szabályozói ellátási szemszögből. Erre oda kell figyelni, hogy ne legyen az egésznek hatása, veszélyes hatása a brit páciensekre. 2019 közel van különböző megállapodásokat kellene kidolgozni. Említette a megállapodásokat, tudná erről többet mondani? De ha nem tudjuk, hogy merre visz majd az út, elég nehéz lesz terveket kikovácsolni. El tudnám mondani, hogy mennyi időre lenne szükség, hogy a különböző struktúrákat létrehozzák, milyen erőforrásokra az lenne szükség, mekkora munkaerőállományra, milyen struktúrákra. Lafin úr, szeretném megkérdezni öntől, ugyanis prezentációját nagyon érdekes, ütős szlájdokkal kezdte arról, hogy milyen kihatása lesz a Brexitnek az orvosállományra. Hát az NHS-nek nem csak a Brexit kihívásaival kell megküzdenie. Mielőtt eljöttem volna az Egyesült Királyságból, a házi orvosokkal beszélgettem, az általános helyzetet vizsgáltuk, de hát az NHS-nek megvannak a maga kihívásai. A Brexit után mi lesz? A Brexit az egy első számú kihívás? Where, I mean, I'm, I'm interested in a, a view from... Emellett a BMA részéről érdekelne a következő is. Az Egyesült Királyság közegészségügyi politikával napi szinten foglalkoznak. Az Egyesült Királyság Brexit döntése veszélybe sodorta a közegészségügyet? Elegendő pénzt biztosít-e, és időt a helyzet orvoslására. Úgy tűnik, hogy egyelőre vészesen, veszélyesen nem érdekli a brit kormányt ez. Az európai referencia hálózatról beszéltek ma délután. 25 hálózatot az Egyesült Királyságból irányítanak. Nagyon nagy potenciál rejlik ebben a, ezekben a hálózatokban az orvosi innováció szempontjából. Mit veszthetünk, ha nem vehetünk részt a referenciahálózat munkájában? Az EGT és az EU országok vehetnek ebben a hálózatban részt. Milyen kihatása lesz ennek az Unióra? ha az Egyesült Királyság azt mondja, hogy már nem vesz részt ebben a hálózatban. Van-e további kérdés, kedves kollégák? Nincs akkor kérném szépen válaszoljanak. Ha rendben van, köszönöm szépen. Kaldenbach asszonynak válaszolnék eh, a kutatásra vonatkozó kérdésre. Az innovatív gyógyszerekkel kapcsolatban ott van az IMI kezdeményezésünk, ez egy PPP-n alapuló kezdeményezés, és nagyon nagy sikernek mondható a mi területünkön. Nagyon sokszor szembesültem az Egyesült Királyságban azzal a kérdéssel, hogy az IMI-ra hogyan lesz kihatással a kilépés. A partnerségi megállapodásaink szempontjából az IMI a meghatározó. Az új párbeszéd keretben is az Egyesült Királyság részvételét meg kell beszélnünk. Ha harmadik országnak minősül majd az Egyesült Királyság, az is lehetséges, de nyilván az az Egyesült Királyság potenciáját megváltoztatja, mert a projekteket nem vezethetik, csak bizonyos feltételekkel részt vehetnek a projektekben. De itt inkább a tágabb keretet kellene megbeszélnünk, a tágabb részvételi keretet. Az kutatási együttműködésnek nem kell alább hagyni azt követően, hogy olyan sok évnyi beruházás történt. rendkívül fontos partnerségeket kiépíteni, és az ilyen kiépített partnerségek nagyon nehezen helyettesíthetőek, ha egyszer megszakadtak. A tudománynak szüksége van ezekre, de nincs szüksége a mesterséges megszakításokra, amelyek néha bekövetkeznek. Az európai referenciahálózatok jó példa az ilyesfajta partnerségekre, amelyek például a ritka betegségek kapcsán milyen szolgálatot tehetnek. Skóciában voltam, és ott a skót partner nagyon nagy mértékben hasznot húzott ebből a hálózatból. Nagy veszteség lenne ezt elveszteni. Skóciában nem is, amikor tárgyaltam velük erről, akkor el sem mondhatom, hogy milyen hatása volt annak, amikor megbeszéltük, hogy milyen kihatással lenne egy, egy ilyesfajta partnerség elvesztésének. Senki nem nyer abból, ha fontos információkat veszítünk Európában. Legyen ez a vigilancia, vagy pedig a járvány ellenőrzés, megelőzés terén. Még nem tudom, hogy pontosan milyen megoldást találunk, de gondoskodnunk kell arról, hogy ezt biztosítsuk. Végezetül, ha az Egyesült Királyság nem lesz a szabályozó, az európai szabályozó hálózat része, mikor válik ez majd problémává? Hát akkor elkezdünk visszafele számlálni. Az a döntés, hogy a beruházások el, áttevődnek, bekövetkezik sok döntés nem hozhatom meg egy hónapon belül. Van olyan, hogy előre dolgozzunk, két-három évvel előre. Így néhány jelentős szembe, kihívással szembesülünk. Voltak bizonyos esetek, amelyeket talán itt is ismernek. Mi csak az Egyesült Királyságban gyártott termékekkel foglalkozunk. Ha ezeket Európában, az Európai Unióban nem lehet bevezetni, akkor ez a páciensekre nagy kihatással lesz. Gyakorlatilag megoldást kell találnunk erre a folyamatra. De az, hogy ez milyen hosszú időbe telik, attól függ, hogy milyen megállapodásunk lesz. Ha olyan helyzetünk lesz, amit szeretnénk, akkor jó, ha hard Brexit lesz, akkor időre lesz szükségünk, hogy mindent rendben végezzünk el. A kardiológusok témájában válaszolni a kérdése. Körülbelül tíz év, amíg egy, amíg az, egy orvosi szakképzés az elejétől végig lezajlik. Tehát, hogyha valaki egy ilyen szakképzett orvos, egy szakorvos elmegy az Egyesült Királyságból, akkor ma, akkor 2027-ig nem lesz meg a kardiológusunk. Így aztán megritkulnak majd a kardiológusok az Egyesült Királyságban. Jelenleg nekem még nincsenek kardiológiai problémáim, de egy kicsit idősebb lennék, akkor már aggasztana a helyzet. Palmer úr kérdése, munkaerő. Szerintünk a, a Brexit a legfontosabb vagy kevésbé fontos munkaerőforrásbeli probléma. Nem, én nem így osztályoznám. Az Egyesült Királyságban nagyon sok e, munkaerő probléma van. Sajnos a Brexit egy olyan plusz probléma, amire, amire senkinek nem volt szüksége. Észak-Írországban, Angliában, Velszben, Skóciában, mindenhol megvannak a saját helyi problémák. Ezt a Brexitet igazán elkerülhetők volna hogy az Egyesült Királyság kormánya az egészségügyi kérdéseket megfelelően kezeli-e, és prioritásként kezelik ezt, hát ez a mi munkánk, hogy ez így legyen. Jövő héten találkozom az egy, a londoni miniszterrel, és mindent megteszek azért, hogy a Brexit tárgyalások során az egészségügyi kérdéseket prioritásként kezelje. Elnök, köszönöm. Köszönöm. Köszönöm a tisztelt kollégáknak, köszönöm a szakértőinknek is. Sok mindent megtudtunk arról, hogy mennyire nagy az összekapcsolódás foka az Egyesült Királyság és az EU között. És hát természetesen mindenkinek az az érdeke, hogy elfogadható eredmény szülesen a tárgyalások végén. Reméljük a legjobbakat. Ahogy ezt említettem az ülés elején, Ahogy az ülés elején mondtam, az összes itt hallott információt eljutottuk a tárgyalókhoz, úgyhogy azt hiszem, hogy elég sok részlettel tudjuk majd gazdagítani a tárgyaló csapat tudását. Köszönöm még egyszer a kollégáknak a részvételt, köszönet a szakértőknek, és jövő héten találkozunk. Azt hiszem. Köszönöm. És mindenkinek kellemes estét. Well done. Yeah, well done you. I'm so sorry that you with read out